Good morning, everybody. Welcome to... Jó reggelt kívánok mindenkinek! Üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Kezdjük a napi rendel. Egy ponton módosul a napi rend, a szavazás lesz egy új 16.1-es. Ez egy kiegészítés. A bizottság kötelezettségei vízumkölcsönösség értelmében a 539 per 01-es rendelt egy per 4-es cikkevel kapcsolatban. Ha nem ellenzik ezt a pontot, akkor a napi rendelt elfogadottnak tekinthetjük így módosítva. Ami a tolmácsolást illeti, sajnos horvát, dán, máltai és gélnyelvek ma nincsenek. És mielőtt szavaznánk, nézzük a koordinátorok ajánlásait hagyjuk ezeket jóvá. Fel kell olvasnom ezeket, a kijelöléseket. Morales úr lesz az előadó, elnök, mivel ő az elnök, a tanács végrehajtó határozatával kapcsolatban, mely a DNS adatok adatsaira vonatkozik Görögországban. Zamoszki úrrat az automatizált adatcserére nevezték ki Szlovákia, Bulgária, Lettország, Litvánia, Csehköztársaság, Észtország, Magyarország, Ciprus, Malta és Finnország esetében. Moraes úrat jelölték az automatizált adatcserével kapcsolatos jelentésre, Letországban daktiloszkopiai adatok, Grappini asszonyt jelölték előadónak, az automatikus adatcserére a gépjármű regisztrációs adatok esetében Málta, Ciprus, Észtországra Jusmenovászony foglalkozna a Finországban, Szlovéniában, Romániában, Lengyelországban, Svédországban, Litvániában, Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon a gépjármű rendszáma, ö, regisztrált adatainak cserével, és Sargentini asszony Szlovákia, Portugália, Lettország, Litvánia, Csehország, Észtország, Magyarország, Ciprus, Lengyelország, Svédország, Málta és Belgium esetében a DNS adatokkal. vélemények Péterszen úr az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódexel kapcsolatos véleménnyel foglalkozna. Jobbá tudnak-e hagyni a koordinátorok ajánlásait így? Nem látok senkit sem ellenezni, akkor térjünk rá a szavazásra. Remélem mindenkinél itt van a kártya, mert szeretném. Nézzük, mi az első. The agenda point three the European Commission General Budget of the EU. Az Európai Unió és a bizottság általános költségvetése. Nézzük első kompromisszum. Van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, akkor várok. Yes. Okay, so we add Rendben van, akkor önt is figyelembe fogjuk itt venni. López Aguiar asszonyt. Öné működik? Jó. Mindenki rendben van? Jó, lezárom a szavazást. Akkor ezt elfogadtuk. Láthatjuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Ötödik módosító. Az előzőt elutasítottuk, megnyitom az ötössel kapcsolatos szavazást. A szavazást lezárom. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos módosító. Megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést, csak szeretném jelezni, hogy az egyik tagunk még még nem találja a kártyáját, úgyhogy vegyék figyelembe. Igen, figyelembe vettük, mondja az elnök. Jó, ezt tudomásul vesszük. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 14-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A 23-24-es együtt megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. Nem, elnézést. 26-17 ellenében a 23-24-es módosító elfogadtuk. 25-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 26-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést. Kedves kollégák, fejezzük ezt be, ezt elutasítottuk. Nézzük a, a 26-tól. Mi volt a kérdés a 26. módosítótól? Akkor 26-os megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 26, 27-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy, egy több elutasító szavazatunk volt 32 mellett. megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. És akkor most az egész módosított szövegen, szövegen szavazzunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. Gratulálok. A következő pont az Európai Unió ügynökségei a 2015-ös pénzügyi évben módosítani fogunk valamit a szavazási listán a 6-os, 7-es és 8-as módosító indítványokról külön kell szavaznunk, tehát nem lesznek benne az első kompromisszumban. Nézzük az első módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Első kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavaval. Elfogadtuk. A hatos módosítót nézzük, megnyitom a szavazást. Hatos módosító. Most mondtam, hogy ezekről külön kell szavaznunk, a 6, 7 és 8-as módosítókról külön kell szavaznunk, mert nem jelentik a kompromisszum részét. Elnézést, de nekem ezt előtte nem mondták, és most nagyon meglepődtem. That's that's the secretariat telling me. Hát a titkárság mondta nekem, hogy nem jelentették be, és ez hiba volt. Rendben van, tehát a, kérdezném, hogy a titkárság hibázott, vagy tudatosan módosították? Nem, a titkárság hibát követett el. Jó, akkor nézzük a hatos módosítót. Kérném szépen, kollégák, megnyitom a szavazást. A hatos módosító indítványról. Ez nem szerepel a kompromisszumban, az egyes számú kompromisszumban, ez nem része. A szavazást lezárom, elutasítottuk. Hetes módosító. Lezárom a szavazást. Szavaznunk kell. Nem emlékszem. Nem emlékszem jól. Ha ez nem része a kompromisszumnak, akkor ott van az a probléma, hogy okafogyottá válik, hogyha a kompromisszumot magát elfogadjuk, hiszen ez vonatkozik, ez az első rész. What, uh, the secretariat is a titkárság most mondja nekem, hogy a kompromisszum ezt a három módosítót nem fedi le, nem része, ezért kell külön szavaznunk ezekről. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Tessék. The vote is closed. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas módosító. Ugyanaz a helyzet itt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most nézzük a 9-es módosítót. Ennek csak a második részéről kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizedik módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most nézzük a módosított szöveget, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Akkor nézzük a következőt. Európai adat, ö, adatvédelmi felügyelő első módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második módosító első része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második módosító, második része, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Négyes, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ötös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Bocsánat. Igen, az előzőt elutasítottuk a négyest. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Ez kiegészítése a kettes kompromisszumnak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyetértenek azzal, hogy blogban szavazzunk? Nem? Sajnálom, kollégák. Akkor a 15-ös jön. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Köszönjük szépen, és gratulálunk az előadónak. Jecek úr következik megint az Európai Unió alapjogi ügynöksége. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak kollégák. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. Hármas. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 15-ös. Elutasítva. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás következik a módosított szövegről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nézzük a következő ügynökséget. Kábítószer és kábítószer függőség Európai Megfigyelőközpontja, egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Amendment 6. Vote is open. Hatos, megnyitom a szavazást. Closed. Rejected. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Végszavazás következik. A módosított szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő. A Eurojustról egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasító. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 12-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Végszavazás következik a módosított szövegről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő a CEPOL. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 10-11-12-es, együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es. Megnyitom a szavazást. Yes. Now. Close. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Close. Lezárom a szavazást elutasítva. 16-os. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 17, 18, 19-es módosítókról együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Please vote, colleagues. Kérem, mindenki szavazzon. It's rejected. Elutasítva. 20-as. Megnyitom a szavazást. Closed. Reject. Lezárom. Nem, nem, nem utasítottuk el, bocsánat. Elfogadtuk. 21. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Kérem kollégák, szavazzanak, szavazzanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nézzük a következőt. A Frontex. Egyes, módosító, megnyitom a szavazást. Close the vote. It's reject. Elutasítva. Kettes, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kilences. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 13-as, 14-esről egyszerre szavazunk, mert azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A 16-os, 17 es együtt szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19. Megnyitom a szavazást. Closed. Rejected. Elutasítva. Huszas. Ezt visszavonták, nagyon jó. Akkor jöhet a 21-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Végszavazás következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. A következő az Európolról szól. Egyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 15-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazom mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Európai Menekültügyi Támogatóhivatal. Egyes. Megnyitom. Lezárom elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jön a hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nem igazán látom, mi történik, de elfogadtuk. Tízes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es második része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 17-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Lezárom. Elfogadtuk. Következő. Euliza. Amendment 1. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes és nyolcas módosító együtt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes, egy szóbeli kiegészítéssel. Ez benne van a szavazólistában. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk az összes mentesítési jelentéshez, a jelentéstevőknek, az árnyék jelentéstevőknek. A következő szavazás azon harmadik országok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Európol megállapodásokat köt. Egyetlen szavazás van. Nem. Öt szavazás, javítja magát a, az elnökasszony. Tehát, egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Kérdezem, hogy blogban szavazhatunk-e? Nem. Tehát egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk kettes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító. Elfogadtuk. Kérem, zárja le a szavazást. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. Az ötös módosító esetében név szerinti szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És végszavazás következik. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, gratulálunk. Következő szavazás. A nagy adathalmazok alapjogi vonatkozásai, Anna Gomes a jelentéstevő, és lássunk is hozzá a szavazáshoz. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 2A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 88-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 97-es kompromisszum, illetve módosító, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Az elnök javítja magát, nem kompromisszum, hanem módosító, tehát 97-es módosítóról szavazunk, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 3A kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 123-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 140-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 144-es és 53-as, ezekről közösen szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 147-es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8A kompromisszum. Lezárom a szavazást. Most. Elfogadtuk. 149-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 9A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 173-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 171-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 99-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 174-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 146-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 175-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 192-es részenkénti szavazás, első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 194-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Micsoda zaj. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 211. Az utolsó mondatról külön szavazunk. A 211-es esetében megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 212-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 213-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, 214-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk, Hivatkozásuk egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom, elfogadtuk. Ötös módosító és a hatos, együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. B, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A BA preambulum bekezdés kompromisszummal megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. C. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. CA. Lezárom. Elfogadtuk. CB. Lezárom. Elfogadtuk. D. Preambulum bekezdésre vonatkozó kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. E kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. E A. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. E B. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. F. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. G. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Gomes asszonynak, és nézzük, mi a következő szavazás. Az EU és Törökország közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését és a Vámunió modernizását célzó új kereskedelmi keret felé Sogorúra jelentéstevő. 20-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 22-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23-as megnyit, 24-es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Akkor most nézzük a 30-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 31. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva, 32, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32, lezárom a szavazást, elutasítva. A hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 42. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 4-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 48-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 49-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor nézzük az 55. módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az 57-esről, 47-esről, 40, 47-es módosító második részéről kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 63-as módosító, megnyitom a szavazást. 63-as módosító. Lezárom. Elutasítva, 6-os kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 66-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Zárom. Elutasítva. 67-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következzenek a preambulum bekezdések, egyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, hármas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. tizenegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. tizenkettes módosító. Lezárom a szavazást elfogadva. 14-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18-as. módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 19-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk. Köszönjük szépen a kemény munkát. És akkor van egy új napirendi pontunk, a bizottság kötelezettségei vízumkölcsönösség témájában ezzel kapcsolatos állásfoglalást tervezett a 539 per 01-es rendelet 1 per 4-es cikkével kapcsolatos ez. Kérem szavazzanak, meg is nyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm az együttműködést! Kinicsi asszony, tessék. Grazie, Presidente. La ringrazio, ma... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, de a szavazás után szeretnék egy gyors nyilatkozatot tenni a mai ülésről. Utalnék arra a dokumentumra, amely a harmadik országok listáját tartalmazza, és az Európollal való együttműködésre. Az állásfoglalás, amiről szavaztunk, rendkívül összetett, és nem, sok, és nem kevés kérdőjelet fogalmaz meg, ezért kellene arra gondolnunk, hogy Dánia nem harmadik ország az Európai Unióhoz képest, és nagyon sok idő eltelt a népszavazás óta, több mint egy év, semmi nem történt, és a következménye az, hogy a parlamentben nehéz helyzetbe kerültünk, és nagyon gyorsan kellett egy dokumentumot elfogadnunk, amely rendkívül bonyolult. Mindazok, mindezek ellenére a Dán hatóságokkal dialógust folytatunk, és a mi frakciónk úgy döntött, hogy támogatjuk a dokumentumot konstruktív szellemben, a tárgyalások fejleményeire való tekintettel, és nyilván aztán utána majd még lesznek további témák, amelyeket reméljük nem így fogunk kezelni. Úgy gondoljuk, hogy egységesnek kell lennie az Európai Uniónak a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni harcban, ezért támogattuk ezt a dokumentumot. Azonban szerettük volna ezt elmondani, és a mai ülés jegyzőkönyvéhez remélhetőleg ezt csatolni fogják, mint szóbeli nyilatkozatot. Köszönöm, elnök asszony! realize it was not on. Um, so, at least you... Volt idejük elhagyni a termet. Kérném, aki még nem ment ki, és ki szeretne menni, hogy menjen ki, ha maradni szeretne, akkor üljön le, foglaljon helyet, azért, hogy folytatni tudjuk az ülést. Tehát üdvözlöm a szakbizottsági ülésünkön az alapjogi ügynökség igazgatóját, Flaherty urat és az MCDDA igazgatóját, Rosdell urat. Ezen napirendi pontnál önök képviselik az elnökséget, Flaherty úr, a korábbi Gozdel úr pedig a jelenlegi elnökséget az alapjogi hálózat nevében. És most megadom a szót Flaherty úrnak, hogy ismertesse a 2016-os tevékenységeket, utána pedig Gozdél úr fog beszélni a jövő évről. Oflerdi úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt tagok! Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a 2016-os tevékenységet bemutathatom, és azt, hogy abban az időszakban mire összpontosítottunk. A, a 2006-os létrehozását követően a hálózat erősödött, és platform volt együttműködési szempontból, és az ügynökségek operatív és technikai támogatását segítette elő, ez a tagállamok és az uniós intézmények előnyére van. Ma négy területre fogok összpontosítani, elmondom, hát hogy 2016-ban mivel kapcsolatban működtünk együtt. Migráció, biztonság, alapjogok, valamint a tréning. Az ezzel kapcsolatos további részletek tekintetében Utalnék arra a jelentésre, amelyet elfogadtunk a bel- és igazságügyi ügynökségekre vonatkozóan a 2016-os évre. Először a migrációról fogok beszélni. Tavaly az ügynökségek 40 tevékenységben működtek együtt, menekültügy, migráció és határigazgatás területén. Mondok is néhány példát. Az operatív tevékenység a Frontex, az EASO és más ügynökségek esetében a hotspotokra összpontosított. Külön odafigyeltek a tréningre az, azok esetében, akik a hotspotokon dolgoznak. Az alapjogi ügynökség kis személyzetével az elmúlt évben jelen volt Görögországban. Ott alapvető alapjogi szakértelmükkel járultak hozzá a munkához, a gyermekvédelem és a sérülékeny felnőttek védelme, személyek védelme területén. Heti tudatosság növelő jelentéseket is megalkottunk, hogy a menekültügyi és migrációs kívásoknak a helyszínen meg lehessen felelni. Az ilyesfajta kihívások figyelembe vették a kísérlet nélkül utazó kiskorúakat, az e- velük kapcsolatos kihívásokat. Ezt a hotspotokban az alapjogi szempontból néztük meg a gyermekvédelmet, prioritást jelentő témaként beszélték meg a belis igazságügyi ügynökségek vezetői a novemberi ülésükön. Azon az ülésen a bizottság gyermekek jogaival foglalkozó koordinátora is jelen volt. A második téma a biztonság. Az ügynökségek 30 gyakorlati tevékenységben működtek együtt, különböző területeken, melyek a biztonsággal kapcsolatosak, beleértve a súlyos és szervezetbűnözést, valamint a terrorizmus elleni küzdelmet. Az együttműködés magába foglalta az olyan eseményeket, mint például a terrorista támadások. A Eurojust támogatta a tagállamokat, elmondta, hogy hogy nézett ki a bűnvádi eljárás a terrorista támadásokat követően, beleértve a brüsszeli támadásokat is. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, a Eurojust az Europollal és az uniós terrorizmus ellenes koordinátorral egy taktikai ülést is megszervezett, a külföldi harcosokra összpontosítva, a deradikalizáció témáját, beszélték meg, és azt, hogy a bűnvádi eljárások mellett és a fogvatartás mellett milyen más alternatívák vannak. A kiberbűnözés területén a CEPOL, Europol, Eurojust jobban együttműködött, hogy megküzdjenek a kihívásokkal. Az e MCDDA egy közös jelentést fogadott el, ami a gyűlöletbe elkövetett bűncselekményeket illeti, egy átfogó képzési modult dolgoztak ki, rendezeti tisztek számára. Odafigyeltek arra, hogy hogyan lehetne hatékonyan reagálni az ilyesfajta bűncselekményekre, tekintette a terrorista fenyegetettségekre és a gyűlölet megnyilvánulására az EU-ban élő kisebbségek, valamint migránsokkal szemben elismerjük azt, hogy foglalkozni kell ezzel a jelenséggel. Ami a migránsok csempészetét illeti, az ügynökségek új módokat dolgoznak ki, hogy a kívánsokkal meg lehessen küzdeni. Egy ilyen példa például az, hogy az Európolnak van egy szakértelmi központja, amely a csempészetre összpontosít, és lehetővé teszi az ügynökségek közötti együttműködést. Az emberkereskedelmet és a migránsok csempészetét olyan területnek tekintjük, amelyek kapcsolatban még jobb együttműködésre lenne szükség. Ami az alapjogokat illeti, az alapjogok védelme az ügynökségek munkájában, ez mindenhol megjelenik. Az említett ügynökségi vezetői ülésen újra hangsúlyozták, hogy az alapjogok minden munkaterületen meg kell, hogy jelenjen. Az alapjogok a biztonság szempontjából elősegítő faktorok. Jó példák vannak erre, az ügynökségi együttműködésben biztosítani lehet az alapjogok védelmét is, például a képzéssel. Az alapjogokkal kapcsolatos képzést biztosítani kell a rendészeti szervek számára is, a nemi alapú erőszak és a gyűlöletbe követett bűncselekmények esetében is. A 2016-os évben az alapjogi ügynökség az áldozatok jogairól szóló irányelv implikációit, kihatásait beszélte meg az ügynökségek munkájára vonatkozóan. Ami a büntetőjogi lépéseket illeti, ezekkel foglalkozott egy workshop, és megnézte azt, hogy az ügynökségek milyen szerepet töltenek be ebben. A migráció tekintetében pedig a jogi vélemények megalkotásában az alapjogi ügynökség átfogóan konzultált az Europollal, a Frontex-tel, az EASO-val, a Eurojust-tal és az EU vízával. A közelmúltban az alapjogi ügynökség az Eurodákról is megalkotott egy szakvéleményt, néhány héttel ezelőtt ezt a parlament is megkapta. Végezetül a tréning tekintetében a tagállamok és az uniós intézmények az ügynökségekkel együtt kollaboratív tréningeket dolgoznak ki. Ezek hasznosítják az egyes ügynökségek tapasztalatait. Például 2016-ban az ügynökségek hozzájárultak 47 CEPOL képzéshez, melyeket a rendezeti tiszteknek biztosítottak nemi alapú bűncselekmények, megfigyelés, kiberbűnözés, valamint a nagy IT rendszerek ellen elkövetett támadások terén. Tisztelt képviselők, nagyon örültünk annak, hogy 2016-ban mi lehetünk az elnökök. A bel- és igazságügyi ügynökségek együttműködése ebben az évben megerősödött, főleg migrációs biztonság területén. A vezetők november 14-én találkoztak, magas szinten képviseltették magukat az ügynökségek, de emellett a bizottság is. Első alkalommal jött el hozzánk egy ilyesfajta ülésre egy biztos, Julian King, aki az unió biztonságáért felelős jól mutatja a magas részvételi ráta, hogy milyen elhivatottak a bel- és igazságügyi ügynökségek a munka iránt. És most nagy örömmel fogom megadni a, átadni az ügynökséget Goszdel úrnak, aki ismerteti a hálózat prioritásait a következő évben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gozdel úr, tessék. Thank you, Madam Chair, honorable members. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Először is Michael Offline-nek, az FIA igazgatójának gratulálni szeretnék, mert óriási munkát végzett a hálózat koordinálásával. Nagy öröm, de nagy kihívás is átvenni a felelősséget ilyen jó elnökséget követően. Ahogy önök is látták, nagyon sokat értünk el a tavalyi év során, Szeretném most elmondani, hogy 2017-re milyen célokat tűztünk magunk elé. Először is szeretném elmondani, hogy mik a fő elvek, amelyek mentén segíteni szeretnénk a munkát az idén. Itt három fő dolog van, a folyamatosság, a rugalmasság és a partneri kapcsolatok. Folyamatosság, mert az ügynökség már 11 éve működő hálózat, és nagyon sokat léptünk előre az elmúlt évek során. Ugyanakkor azonban nagyon fontos dolgok maradtak még nyitva, ezért további erőfeszítésekre van szükség. A második a rugalmasság. Dinamikus a helyzet a migráció és a biztonság terén, ezért még nagyobb rugalmasságra van szükség, talán nagyobbra, mint korábban, de ugyanakkor az ügynökségek kölcsönös támogatását is igénylik. Valóban szükség van a rugalmasságra, és az új jogalkotó javaslatok jó lehetőséget biztosítanak, hogy az igazságügy és belügy területén tevékenykedő ügynökségek megfelelően működhessenek. Végül a partneri kapcsolat. A közös tevékenységek koordinálását javítani kell, el kell kerülnünk az átfedéseket, meg kell kölcsönösen erősítenünk a hatékonyságot, és az állampolgárok és a döntéshozók számára is többletértéket kell képviselnünk. Két fontos terület van a hálózat számára. Az első a technikai, a szakmai és operatív munka megerősítése, az információ cserén javítása, aztán az új technológiák hatása, ennek figyelemben vétele. Van még további területünk, ahol hatékonyságunkat növelni kell. Az első a szinergiák terén, főleg a képzés, az ICT, a kiberbiztonság, az adatcsere, az eszközök cseréje lesznek majd ezekkel a témákkal foglalkozó ülések. A második terület, amiről már szóltam novemberben Bécsben, hogy erősebb, jobb együttműködése, koordinációra van szükség a külső dimenziók terén. Különös tekintettel a szakmai együttműködése gondolok itt a harmadik országokkal. Végül, de nem utolsó sorban, bár továbbra is odafigyelünk az alapjogok védelmére és támogatására, az összes többi EU szakpolitikát is figyelembe kell itt venni. Az idei év során főleg olyan üléseket fogunk szervezni, ami az internettel, a bűnözéssel foglalkozik. Tudom, olyan téma ez, amelyre az Önök Szakbizottsága is külön odafigyel, elnök asszony, és nagyon sok kérés, javaslat érkezett már az Önök tagjaitól, úgyhogy örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy külön szakmai témával foglalkozó ülésre kerül sor, főleg a kibér területekre, hogy milyen bűncselekményeket tapasztalunk itt, hogyan tudunk eszmecserét, tapasztalatot cserélni az ügynökségek között, hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk, és mi is hozzájárhassunk az európai szabadság, igazságosság és biztonság térségének megfelelő működéséhez. Három rendes ülésre kerül sor, az első ma kezdődött Lisszabonban, aztán az igazság és belügyi ügynökségek vezetői november 9 -e és 10-e között ülnek össze Lisszabonban. Kollégám is említette, hogy új kezdeményezésre kerül sor, a máltai elnökség a múlt héten Máltán döntött erről, Úgyhogy az igazság és belügyi területen tevékenykedő kollégáknak is javasolni fogom, de lesznek még közös kezdeményezések az alapjogok, illetve az egészségügy terén. Itt vannak konkrét területek, például a kezeléshez való hozzáférés, a hív, a különböző ragályos betegségek kérdése, de vannak még más olyan területek is, amelyekkel foglalkozunk, úgyhogy közös kezdeményezést fogunk javasolni, ezzel foglalkozunk az idén. Szeretnék rámutatni arra, hogy ez a többlet érték kiegészítés és kiegészítő és együttműködő munkát igényel. Aztán az ICT-vel kapcsolatos kérdések, a nemzetközi és szakmai együttműködés, a koordinációt megerősítjük, tehát a képzés terén is. Végül pedig a jelentés a COZI elé, illetve a LIBE elé kerül beterjesztésre még az év vége előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két kollega szeretne hozzászólni. Bonnyi úr, parancsoljon. Köszönöm mindkét beszámolót. És természetesen nagyon köszönöm Aflárti úrnak, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének elnökségét e, betöltötte, és jó munkát kívánok az utódjának erre az évre. Ez nagyon fontos, mert meg kell értenünk azt, hogy milyen többletértéket képvisel az ilyen jellegű hálózat. Először is minden egy ügynökség számára jobb együttműködést tesz lehetővé. Ez nagyon fontos, mert nagyon sokan úgy érezzük, hogy ez hiányzik, nincs megfelelő információ, adatcsere, elemzés, úgyhogy a közös rálátás, az együttműködés, a közös stratégia, amely a képzésre irányul, az olyan tisztekre gondolok itt, a tisztségviselőkre, akik ezen ügynökségeknél dolgoznak, ez nagyon fontos kihívás. De nyilván itt van még tennivalónk. A második kérdésem ahhoz kapcsolódik, hogy megértsem, hogy mit, milyen prioritásokkal rendelkezünk, mivel foglalkoznak. Egyrészt nagyon sok dolog a migrációhoz, a menekültek kérdéséhez kapcsolódik, illetve hogy megoldást találjunk úgy, hogy az alapjogokat teljes mértékben tiszteletbe tartjuk. Szerintem a radikalizációra kellene odafigyelni, ami a megfogalmazást, a viselkedést illeti itt társadalmainkban, illetve az interneten. Említette a gyűlöletbeszédet. Van ahhoz egy eszközünk, a bizottság készítette az összes érintettel együtt a viselkedési kódexet. Nagyon fontos az együttműködés, de ugyanakkor nagyon fontos a civil társadalom is, mert támogathatja az intézményeket, illetve azon szabályok és elvek tiszteletbetartását, amelyek ehhez a kódexhez kapcsolódnak, rámutatva arra, hogy hogyan alakul ki a gyűlöletbeszéd. Másrészt viszont ellenőrizni, elemeznünk kell azt is, hogy nagyon sok tagállamban hogy tudjuk a biztonsági érzetet sokkal jobban megerősíteni. Vannak olyan országok, ahol ez jól halad, vannak olyanok, ahol nem. Például az én hazámban, Lengyelországban folyik egy vita pillanatnyilag a kormány javaslatáról, hogy legyen egy állami általános adatbázis, amely tartalmaz mindenféle információt az állampolgárokról. Főleg a mobiltelefonszámot tartalmazná ez, illetve olyan információkat is, mint például az, hogy a lakásomban kivel élek együtt. Hát azért ez egy kicsit túl sok, legalábbis én úgy látom. És azt hiszem, hogy az európai perspektívából valahogy reagálni kellene az intézmények, az ügynökség részéről, és támogatni a civil társadalmakat az ilyen megoldásoknál. Mert e, ennek nem feltétlenül van bármi köze a biztonsághoz, mármint ennek a javaslatnak. Természetesen el szeretném mondani, hogy ami fontos, ön is említette, hogy megértsük, hogy a kiberbűnözés milyen mértékű és milyen fenyegetést jelent tavaly, vagy talán még korábban indult be ez a folyamat, de a kábítószer függőség Európai Megfigyelő Központjának elnöksége még tovább fejleti ezt, hogy megértsük, hogy milyen szerepet tölt be az internet. Aztán azok, akik a fekete ö, webet ö, figyelik, ö, egyes interjúkra utalt erről kicsit többet tudna mondani, mert ez nagyon fontos, hogy mi folyik a fekete hálón, hogyha bizonyos eszközökkel fel akarunk lépni ellene. Sőt, ez is fontos az önök ügynöksége szempontjából, hogy felismerik a kábítószerkereskedelmet és az új pszichoaktív anyagokat, mert ahogyan is tudja, most folyik a trialógus az új rendelet témájában a megfigyelő központ munkáját illetően, hogy, hogy több eszközzel, korai jelzőrendszerrel rendelkezzenek, amelyek a kábítószerekre, pszichoaktív, új pszichoaktív anyagokra vonatkoznak, ahogy megérkeznek Európába. Úgyhogy vannak olyan kérdések, amelyek az internetre irányulnak, és persze kész vagyok arra, hogy én is részt vegyek ezen kérdések kidolgozásában. Végül pedig láthatóan többlet értéket képvisel ez a hálózat, úgyhogy ezt tovább kell fejleszteni. Köszönöm szépen, Bonyó Zdahovszki úr! Nagyon köszönöm, elnök úr. Asszony, bocsánat. Először is gratulálok, hogy sikerült a szavazással elérni a mentesítést. Nagyon remélem, hogy minden kérdésünkre válaszolni fog tudni. Említett eddig, hogy nagyon sokan tevékenykedtek az ügynökségek hálózatában. Bár engem nem jelöltek ki erre a feladatra, de hogyha meghívnak, nagyon szívesen részt veszek az üléseken. Ugyanis nagyon fontos, hogy megértsük, hogy az ügynökségek hogyan működnek. Az elmúlt két és fél év során én arra következtetése jutottam, hogy az ügynökségek nem tudtak elég jó PR tevékenységet végezni. Én rendszeresen látogattam őket, és tulajdonképpen a mandátumon végére én voltam az egyetlen, aki minden európai ügynökségnél járt. Nagyon sok ügynökség nagyon jó munkát végez. A gond azonban az, hogy szinte senki nem tud erről. Az, ügynökség nem, az ügynökségek nem igazán tudják jól eladni magukat, és azt, hogy mit csinálnak. De ha ezt nem tudják megtenni, akkor hogy tudnak együttműködni? Ott van például a CEPOL Budapesten, egyszerűen nem tudnak együttműködni az Európollal. Ha viszont igen, akkor kiderül, hogy egészen más fókuszból nézik a kérdéseket, mint az Európol. De aztán beszélhetnénk arról is, hogy az innovációs ügynökség hogyan működik együtt más ügynökségekkel, például a munkatársak felvételtenén. terén. Tehát azt hiszem, hogy van mit megbeszélnünk, mik a legnagyobb kihívások. Az Európai Bizottságot arról tájékoztattuk, hogy egyre több bűncselekményt tapasztalunk az interneten. És az Európai Megfigyelő Központa igazgatójával többször eszmecserét folytattunk arról, hogy egyre több kábítószer terjesztenek az interneten. Olyan téma ez, amit mindenképpen fel kell vetnünk, amely nagyon sok fiatalnak az életét teszi tönkre Európában, és erről igenis beszélnünk kell. Mindig fel kell vetnünk ezt a témát, és próbálnunk kell megoldást találni megfelelő hatékony eszközök segítségével, hogy felvegyük a harcot ezzel a rendkívül szervezett bűnözéssel. Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének elnöksége alatt nagy benyomást keltett bennem az, hogy milyen jól működik ez az ügynökség. Tehát fontos, hogy eljöjjenek hozzánk, hogy elmagyarázzák, mit, mivel foglalkoznak, milyen eljárások léteznek önöknél. Nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy milyen összetett a munkája. Mindenesetre ennyit szerettem volna elmondani, és remélem lesz alkalmuk válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen, Kienga asszony parancsoljon. Köszönöm. Szeretném én is megköszönni a két előadónak, amit elmondtak, és gratulálni is nekik. Először is, amit hallottunk, rendkívül pozitív, hogy a hálózaton belül együtt tudnak működni a különböző ügynökségek, de ugyanakkor remélem azt is, hogy megfelelő platformot teremtenek az adatok cseréjére és elemzésére. Csak így tudunk szembenézni bármilyen témával, bármilyen harccal, és mint már kiderült, ez a csere rendkívül fontos, hogy együtt tudjunk dolgozni. Ott vannak például a kísérő nélküli kis, kiskorúak. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben rendkívül összetett a helyzet mert nem akkor kell csak figyelni rájuk, amikor megérkeznek, és az európai földre teszik a lábukat, mert ahogy, itt is már két lehetőség van. Vagy eltűnnek, mert sajnos a szervezett bűnözőknek is van hálózatuk, úgyhogy ezzel is fel kell venni a harcot. Másrészt viszont jogi szempontból is figyelni kell rájuk, hogy el ne tűnjenek. Mert azok a kiskorúak, akik eltűnnek, nem azért tűnnek el itt Európában, mert ismerik a területet. Sajnos kábítószerkereskedelem, prostitúció áldozatai, szervkereskedelem áldozatai lesznek. Ezek azok a témák, amelyekről nem beszélünk eleget mikor megérkeznek ezek a kiskorúak, monitorozni kell és figyelni kell arra, hogy mi történik velük. Főleg a szervkereskedelem miatt, és nagyon sok fiatal áldozata ennek. Elég csak a statisztikai adatokat megnézni. Ami a terrorizmust illeti, az internet rendkívül fontos mert az interneten lehet ö, ö, toborozni és ezért a gyengéket, a kiskorúakat és a fiatalokat védeni kell ez ellen. Mindent meg kell tenni, amit csak tudunk a terrorizmus elleni harcban. Például a pénzügyi nyomonkövetés, ez egy alapvető terület, de ugyanakkor az adatcsere is. Aztán a gyűlölet és a gyűlöletbeszéd van egy új dolog, a hamis hírek területe, ami nagyon sok életet érintenek. Jogi szabályozás. Nem elegendő az a viselkedési kódex, amelyet a bizottság hozott észre, sokkal többre van szükség, szerintem oktatási programokra például, de szigorú szabályokra, az oktatás alapvetően fontos. Így lehetne megakadályozni a gyűlölet bűncselekményeket. Azok, akik megérkeznek az Európai Unió területére, a mobilitásnak köszönhetően tovább mennek. Végül pedig, ami a migránsok jogait illeti. Véleményem szerint ennek prioritásnak kell lennie nem szabad elfeledkezni a befogadó központokról. Én nem akarok, én ellenzem azt, hogy itt tartsunk embereket, integrációra van szükség. A kiskorúak esetében az fogvatartást be kellene tiltani, inkább azokat az okokat kellene megszüntetni, ami miatt az emberek illegális helyzetbe kerülnek, mert egyszerűen vannak olyan szab- jogszabályok, amelyek nem teszik lehetővé, hogy legalizálják a helyzetüket. Én úgy gondolom, hogy ma sokkal többet kellene ezekkel a problémákkal foglalkozni. Ami a, az illegális helyzetet illeti, reformra van szükség a minden egyes tagállami nemzeti jogszabályokban is, de oda kell figyelni a gazdasági migrációra is. Köszönöm szépen plenty of inputs and questions. Uh... Köszönöm szépen. Nézzük a kérdéseket. Lárti, Lártiónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elhangzott kérdéseket. Boni úr jó pár dologra utalt. Beszéltünk arról, hogy meg kell mutatni a hálózat hozzáadott értékét. Ahogy a képviselők is tudják, új vagyok az EU, s kérdésekben, és újonc vagyok az ügynökségekben is. Meglep az, hogy az ügynökségek milyen mértékben együttműködnek, és így milyen hozzáadott értéket képviselnek. Olyan szinergiákat látok, amelyek valóban lenyűgözőek. Például az én ügynökségem a frontex és az IAZO-val együttműködik a hotspotoknál Görögországban, illetve Olaszországban. Ennek az együttműködésnek a mértéke hihetetlen. Mindenki elkötelezett az alapjogi megközelítés mellett a hotspotokban. Minden egyes ügynökség a saját módján, saját mandátuma keretében együttműködik azért, hogy megfelelő eljárásokat alakítson ki, képzéseket, illetve támogatást nyújtson a tagállamoknak, ebben az esetben Görögországnak és Olaszországnak. Természetesen sok még a teendő, de ami a hálózatok együttműködését illeti, azt kell mondanom, hogy ez az együttműködés igen lenyűgöző. Ami a prioritásokat érde, illeti, Boni úr helyesen emlékeztetett arra, hogy nem kell, nem szabad, hogy a migráció legyen csak az egyetlen egy prioritás, vannak még ilyen kérdések, amelyek nagyon fontosak. Például a biztonság, ez ö, továbbra is első számon, első helyen szerepel a listánkon. A biztonság keretében meg kell néznünk a radikalizáció témáját, a deradikalizáció témáját, ezekre mind nagy figyelmet fordítunk. Aztán, hogyha megengedik, a novemberi ülés kapcsán elmondanám, hogy King biztos úr is utalt egy nagyon fontos üzenetre. Megfelelő biztonsági üzenetet kell adnunk, és itt figyelembe kell venni az alapjogi kérdéseket. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ez történik. Zsadovszki úr, köszönöm szépen a kérdését, illetve a kedves szavait. mind az ügynökség, mind a vezetőség felé. Ha megengedik, annyit mondanék, a Zsadovszki úrnak igaza van. Nem elég jól adjuk el a történetünket, nem mondjuk el pontosan, hogy az ügynökségek egyesével, illetve együtt milyen hihetetlen feladatot látnak el. Erre továbbra is oda kell figyelnünk. Tényleg, én most csak a saját ügynökségemről szólok, a láthatóságot meg kell mutatni, tehát láthatóvá kell tennünk az ügynökséget, láthatóvá kell tenni a hozzáadott értéket. Ez 2017-es prioritás. Az internetek kapcsolatos munkával, munkával a kollégám fog foglalkozni, úgyhogy most erre nem térnék ki. következő terület. Ugye a saját ügynökségem prioritásait mutatom be, azt, hogy mire összpontosítunk 2017-ben, ennek kapcsán a kísérlet nélküli kiskorúakra vonatkozóan igen jobban kell dolgoznunk. Gondolok itt a regisztrációra, a megfelelő nevelőszülői ö, konstrukcióra és más támogatásra, de talán erre majd később térnék ki, amikor bemutatom az ügynökségünket. Aztán a gyűlölettel kapcsolatos bűncselekmények esetében is határozottabb fellépésre van szükség. Ez nagyon fontos. Ha megengedik, akkor erre is később térnék vissza a bemutatom során. És végül Kienge asszony beszélt arról, hogy mennyire fontos az illegális és a nem szabályos migránsok közötti különbségtétel. Ha megengedik, akkor megjegyezném, hogy nem e, itt van a legfontosabb különbségtétel, hanem a között, hogy ki érdemli meg, és ki nem a nemzetközi védelmet. Tehát hol húzódik a határ, erre kell odafigyelni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Egy pár perc múlva ismét visszaadom önnek a szót, most pedig Gózdel úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a tisztelt képviselőknek a nagyon pozitív értékelést, illetve az ügynökségre vonatkozó szavakat. A munkaprogramot be fogom mutatni az MCDDA-ra vonatkozóan egy pár percen belül. Most kiegészítésképpen egy-két szót szólnék az előbb elhangzottakhoz. Boni úr, Különösen a sötét, az internet sötét oldalával kapcsolatos megjegyzésekre reagálnék. Ahogyan elmondta, már az Európollal karöltve megpróbáltuk elindítani a munkát ezen a területen. Egy közös nyilatkozatot tettünk az európai drogpiacról, illetve a tavalyi év során egy jelentést állítottunk össze az internetes drogpiacról. Itt az általunk alkalmazott metodológia nagyon is innovatív volt, Transpottingnak neveztük ezt az ülést, a Lisszaboni ülést, és összpontosítottunk bizonyos konkrét kérdésekre. Nagyon sok mindenkit meghívtunk, sok szakértőt, olyanokat is, akik használják a sötét internetet, hiszen csak ebből tanulhatunk. Januárban az az újságíró, aki összetötte az anyagot, nagyon jó munkát végzett, és az általa, általa megírt dokumentum nagyon jól prezentálja a az egész jelenség dinamizmusát. Egyetlen egy dolgot kell korrigálni, ez pedig az, hogy nem hekkereket toborzunk. Lehet, hogy a jövőben ez jól kiegészítheti majd a központ munkáját, de talán ezt másoknak kell eldönteni. Ehhez az egész központ mandátumát kellene módosítani, többek között a képviselők feladata ez, hogyha, hogy ezt megítéljék. Jelenleg nincs ilyen szándékunk, illetve nincs is erre lehetőségünk, de az biztos, hogyha olyanokat hívunk meg, akik használják a sötétnetet, a sötét internetet, akik képben vannak, akkor sokkal mélyebben belelátunk a problémába. Egy új jelentés készül majd az Európollal együtt, e, az év közepén lesz ez majd hozzáférhető. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy nem csak az ügynökségek működnek ezen a területen, az Európai Bizottság is konferenciát szervezett, amelyet nagyon, nagyon híres szakértők koordináltak. Ebben az évben e, az internet és a kiberbűnözés témájában lesz egy technikai jellegű ülés, illetve ennek az ülésnek a végkövetkeztetéseit be fogjuk majd mutatni a szakbizottságnak. Ami Zsakovszki úr kérdéseit, illetve megjegyzését illeti, két kiegészítéssel élnék. Az első nagyon fontos mindenki számára, de különösen a hálózat számára az együttműködés de felvetette azt a problémát is, hogy ugyanabban a, ugyanabban a városban működnek az ügynökségek, vagy, vagy ugyanabban a régióban. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a Vigo ügynökség, az MCDDA és az ENSZA között nagyon szoros az együttműködés. És nagyon jó példát statuálunk arra, hogy hogyan lehet összefogni. A továbbiakban is ezt kívánjuk majd folytatni, az alapokat a lehető legjobban kihasználni. Üdvözlöm megjegyzéseit, amelyek arra vonatkoztak, hogy milyen az együttműködés. Azért, mert a két ügynökség ugyanabban a régióban működik, azért nem kell őket összevonni. A a létüknek az a célja, illetve a munkájuk lényege eltérő. Utalt az internetre, a Boni úr kérdéseire már részben reagáltam. Szeretnék még annyit elmondani, hogy Ramopoulos biztos úr, aki nagyon szeretne párbeszédet folytatni az internet működtetőivel, a nagy cégekkel, erre abszolút nyitott, és igen, jó azonosítani azokat a weboldalakat, ahol ilyen jellegű tevékenység folyik. A kérdés azonban az, hogy hogyan lehet ezt leállítani. Ehhez pedig a nemzetközi szereplőkkel és az Európai Unióval közösen kell párbeszédet folytatni és megtalálni a megoldást. Kienge asszonynak is köszönettel tartozom azért, hogy egy olyan témára összpontosított, amely inkább az FRA kollégám asztalára tartozik, de mégis valamit elmondanék azért. Ami a kiskorúakat illeti. Novemberben Bécsben a bel- és igazságügyi ügynökségekkel méreható vitát folytattunk. Úgy gondolom, hogy az ügynökségek mind meg vannak arról győződve, hogy határozottabb fellépésre van szükség. A kérdés, hogy mit tegyünk. Itt két kihívás van. Az első, hogy az ügynökségek maguk nem tudják megoldani a probléma nagy részét, hiszen itt korlátozott kompetenciával rendelkezünk. Itt iránymutatást adhatunk, képzést nyújthatunk, ösztönözhetjük a tagállamokat, azonban a fellépésünknek megvannak a korlátai. Második. A DJ Santé és az ACDC részéről azt javasoltuk, hogy az igazság és belügyi ügynökségek fogjanak össze, hiszen van egy-két nagyon fontos kérdés. Az egyik természetesen a kísérlet nélküli kiskorúak, de aztán ö, ott van az anyák problémája, akik prostitúcióba sodorják magukat annak érdekében, hogy fent tudják tartani a családjukat ez mindenütt problémát jelent, és mindenütt föl is bukkan ez a kérdés, A gondoljunk csak akár a nemzetközi nőnapra. Ez nem csak az MCDD-át vagy az FRA-t érinti, hanem más ügynökségeket is, és azt hiszem, hogy itt egy közös megközelítést kell kialakítani annak érdekében, hogy óvatosabbak legyünk, hatékonyabbak, megfelelőbb iránymutatást adhassunk azoknak, akik ezen a területen tevékenykednek, illetve ezzel a problémával foglalkoznak. A múlt héten Máltán az egyik prezentáció nagyon jól rámutatott arra, hogy a migránsok egészségügyi helyzetét illetően, és itt gondolok a HIV fertőzésre, a hepatitis fertőzésre, a tuberkulózisra többek között, a migránsok egy része, egy jelentős része a migrációs út lezárta után fertőződött meg. És erre is oda kell figyelnünk. És végül, de nem utolsó sorban, mindannyian közös kihívással állunk szembe. Talán kevésbé érint ez az mcdd át, ez pedig az adatbázis megosztása, hidak építése, de természetesen nagyon szigorú adatvédelmi szabályok vannak, úgyhogy itt a kapcsolatok biztonságára oda kell figyelnünk, az adatmegosztás lehetőségeire. Ez egy óriási kihívás. Az MCDD a számára ez nagy kihívás kihívás az, hogy hogyan lehet jobban koordinálni és jobban biztosítani a különböző ügynökségek kiegészítő szerepét. Elnök, köszönöm szépen mindkettőjüknek a, az elhangzottakat, és azonnal vissza, vissza is adom a szót. Azt kérem önöktől, hogy mutassák be a 2017-es programot. Egyrészt az az MCDD a 2025-ös stratégiája az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt ez lesz az utolsó felszólalásom, eh, leszámítva természetesen a kérdésekre adott választ. Válaszokat. Tisztelt képviselő, hölgyek és urak, nagyon örülök annak, hogy ma bemutathatom az ügynökségünk hosszú, tévű, hosszú távú stratégiáját. A mentesítéshez csatolt módosítóban, a 2015-ös költségvetésre gondolok, illetve az önökkel folytatott kapcsolattartás során mindig fölhívták a figyelmet arra, hogy milyen fontos a hosszú távon, a hosszú távra történő kitekintés, a hosszú távú gondolkodás. Igazgatóként nagy örömmel mondhatom, hogy ahogy a meghallgatásomon is ígértem, nagyon keményen dolgoztunk a hosszú távú stratégián, a 2025-re vonatkozó stratégián, illetve az e, addigi fellépéseken. A stratégiai jövőképünk az, hogy hozzájáruljunk egy egészségesebb és biztonságosabb Európához, egy tájékozottabb kábítószer politika és fellépés segítségével stratégiánk rámutat a közös értékeinkre. Ezek az értékek a tudományos kiválóság, az információ szolgáltatás minősége. Azt hiszem, hogy ezt elismerik, de továbbra is ezen fogunk dolgozni, hogyha lehet, tovább fejlesztjük az adatok, illetve az adatok elemzésének minőségét. Aztán továbbra is a pártatlanság és az integritás a célunk. Az ügynökségünk semmilyen lobby ö, csoportot vagy politikai ö, csoportot nem támogat, Célunk az, hogy bizonyítékokkal szolgáljunk a döntéshozatalt elősegítve. Aztán a harmadik nagyon fontos értékünk az, hogy szolgáltatásorientáltak legyünk, illetve az ügyfelekre összpontosítsunk, és végül hatékonyak kívánunk lenni, és fenntartható formában kívánunk működni. Ez óriási kihívás a jelenlegi időkben. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a folyamatos támogatásért, amivel a munkák fenntarthatóságát kívánják előmozdítani. A stratégiánk három ügyfélcsoportra összpontosít az Európai Uniós intézményekre, a nemzeti döntéshozókra, illetve azokra a szakemberekre, akik a kábítószer területén működnek. tehát nem a civil társadalom, illetve az általános lakosság a célközönségünk. Ez a szakbizottság mindig is támogatott bennünket, és mindig is támogatta azt, hogy prioritásokat állítsunk föl. Természetesen, ha másnak is támogatást tudunk nyújtani, azt megtesszük, de ami a, a forrásaink felhasználását illeti, ezen célcsoportokra összpontosítunk az első számú ügyfeleinkre. Aztán nézzük, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk az ügyfeleinknek. Az első a politikai döntések támogatása. Elemzéseket készítünk, a stratégiák előkészítésére, és itt látható, hogy az Európai Uniós intézményeknek nyújtunk szolgáltatásokat a, a politikai döntéshozatalhoz, az európai és nemzeti jogszabályalkotáshoz, illetve a politikák megvalósításához és értékeléséhez. És itt az utolsó tekintetében egy konkrét példát is mondanék az általunk, a, illetve a nemzeti fókuszpontok által összegyűjtött adatok adják az adatbázisunk nagy részét, és ezek hozzájárulnak az Európai Unió stratégiák kialakításához. Ugyanezen szolgáltatásokat nyújtjuk a, a nemzeti döntéshozóknak. Három féleképpen támogatjuk a szakembereket. Az egyik az intervenció, például a portálok segítségével. Itt proaktívabbak kívánunk lenni, jobb eredményeket produkálni. Tudjuk, hogy mi a legjobb gyakorlat kritériuma, és próbáljuk támogatni ennek a megvalósítását. Aztán ott van a monitoring területén nyújtott támogatás, természetesen ez a legfontosabb feladatunk, aztán a kutatás támogatása. Erről beszéltem a múlt év során is, de ezen kívül pontosan látnunk kell, hogy mi a hozzáadott érték, illetve hogyan tudunk hozzájárulni egy biztonságosabb Európához. Ez a két célunk van, és ez a két területünk négy stratégiai célkitűzéssel más területekre. Négy stratégiai célkitűzést határoztunk meg a biztonság területére nézve. A közegészségügy és a biztonság esetében világosan tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni az elkövetkező tíz évben, beleértve a 2016-os évet is. És mondanék még néhány szót röviden a stratégiai diagnózis gyakorlatról, melyet tavaly bonyolítottunk le. Nagyon fontos ez, mert a stratégia leírja azt, hogy melyek a mozgatórugók, a kereskedelmi mozgatórugók, ezek a feltételei annak, hogy sikeresek lehessünk a tevékenységünkben. Jobban kell előrejeleznünk az intézményi fejleményeket, illetve igények alakulását. Az uniós intézmények, ha az uniós intézmények úgy döntenek, hogy módosítják a mandátumot, akkor készen kell állnunk arra, hogy részleteket adjunk meg arról, hogy mire lenne szükség, és hogy a végrehajtás során melyek lennének a feltételek továbbá. A partnerségeinken és tovább kell fejlesztenünk. Folyamatosan bonyol, ö, bővítenünk kell a képességeken is. Ez egyre bonyolultabbá válik évről évre, hiszen általában véve a költségvetés összege marad, de reál értéke évről évre csökken. Végezetül a menedzsment tekintetében gondoskodni kell arról, hogy a struktúrák és támogató folyamatok optimálisak. Az igazgató tanács elfogadta a 2016-2020-as stratégiát, ebben fogalmazzuk meg azt, hogy milyen eredményeket szeretnénk, milyen főbb eredményeket szeretnénk az első időszak végére elérni. És majd lesz is egy eredményértékelés. 2017 második felében, 2020 második felében. Hogy néz tehát ki ez a program 2017-re? És a 2017-19-es mm, ne ijedjenek meg, nem fogok részletekbe menni, vaskos köteget tesz ki maga a dokumentum, mindenki tudja, hogy miért is jött ez létre. Pusztán annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy a dokumentum megalkotásakor két kulcs dokumentumot vetünk figyelembe. Egyrészt ott van a három éves munkaprogram, a korábbi tervezés fogadta ezt el 2015 végén. Emellett pedig ott van még a korai előrejelző rendszer. A 2015-ös anyagot az igazgató tanács fogadta el. A munkaprogram kocs területei főleg erre az évre a következőek. Folytatjuk a munkát, és visszaigazolom azt, hogy a legfőbb prioritásunk továbbra is az a teljesítménynövelésünk, valamint a monitorozás. Ilyen tekintetben természetesen a munkaprogram prioritásokat nevez meg, a tevékenységekre itt három szint van, a múltban ezeket ismertettük. És majd később a tevékenységünkről szóló általános jelentést, valamint az ügynökség teljesítményről szóló jelentést is önök elé fogjuk tárni. Konszolidálnunk kell a monitorozást, főleg az adatok összehasonlíthatóságát innovatív megközelítésekkel. Két termékünk, két folyamatunk lesz, ezek vezérelnek a munkánkban, és erőfeszítéseket igényelnek részünkről. Az egyik az, hogy idén október 17-én fogjuk meg, közé tenni a kábítószerekkel kapcsolatos válaszjelentésünket, újfajta jelentés ez, és megfogalmazza a dolgok jelenlegi állását. Erről a témáról új, innovatív, dinamikus eszköz lesz, és nem egy puszta gyakorlat, egyszeri gyakorlat, mert a jövőben erre újra és újra visszatérünk majd. A másik pont pedig a következő. Amikor az NPS-sel kapcsolatos új rendeletet elfogadják, akkor ki kell igazítani a monitorozási eszközökről szóló jelentést. Emellett pedig oda fogunk figyelni a 2000 2017-es Lisszaboni függőségi konferencia megszervezésére is. Van két technikai támogatási projektünk. A munkánk külső dimenziója ugyanis nagyon fontos. Egyrészt a tagjelölt és esetleges tagjelölt országainkkal folytatjuk a tárgyalásokat. És egyelőre észszerűen várjuk el azt, hogy lesz majd egy új projektünk, a szomszédsági politikában. Végül, de nem utolsó sorban, mint ahogy tavaly bejelentettük, az év végén, idén az év végén lesz egy kisebb gyakorlatunk, amelyben azt próbáljuk elképzelni, hogy 2030-ban a kábítószer probléma hogy nézhet ki, és az információs technológiáknak milyen kihatása lesz a helyzetre, például az internetnek, hogyan befolyásolja ez a kábítószer helyzetet hogyan érint az érdekelt feleket, melyek lesznek az igényei, és ezekkel hogyan foglalkozhatunk. Köszönöm szépen Hozdel úrnak ezt a tájékoztatót, a kolléga, tessék. Köszönöm szépen, elnök hogy röviden kérdeznék. A hosszú távú stratégiájukkal kapcsolatos prezentációt nagyon érdekesnek tartjuk. A néppárti frakció az ügynökség munkáját támogatja. Az úgynevezett legal high kapcsolatban kérdezni, hogy mi a helyzet. A legal high kapcsolatban a tudatosság nem annyira erős. Egyre inkább felüti a fejét ez a jelenség Máltán, hazámban, de máshol is az EU-ban. Az ügynökség komoly problémának tartja ezt? És mit tesznek azért, hogy a tagállamokat segítsék fáradozásaikban, hogy az a témában megküzdjenek? Köszönöm, Bóni úr! Köszönöm szépen a prezentációt a stratégiáról. Nagyon fontos. Volt, amit elmondtak, van itt néhány lépés, amelyet már idén meg kell tenni. És beszéltek a rendeletről is. Mi is dolgozni fogunk ezzel. Március 1-én lesz az első trialogusunk. Abban remékedünk, hogy sikerül is lezárni ezt az anyagot a máltai elnökség alatt. Nagyon fontos ez, az, hiszen a eh, korai előrejelző rendszer sokkal jobb lesz, és jobban fog tudni reagálni az új jelenségekre. Ezért reménykedem én abban, hogy ez az önök számára is jó eszköz lesz a jövőben. De beszélt további kérdésekről is, arról, hogy az MCDDA-nak mandátumot kell biztosítani, el kell mondaniuk, hogy milyen igényeik vannak. A jövőre gondolva és a hosszú távú stratégiára, mivel a LIBE szakbizottság számára nagyon-nagyon fontos a kábítószerekkel kapcsolatos fenyegetettségeket és a pszichoaktív anyagok veszélyeit is ezekre felhívni a figyelmet, a legal high-okra is, ezt meg kell tenni, a tagállamokban kell ezt végrehajtani, de azért nekünk is szorgalmaznunk kell a témát. Az elkövetkező hónapban, vagy majd a jövő évben valamikor az Európai Parlament megszervezhetne egy hangsúlyosabb rendezvényt tagállami képviselőkkel, és önökkel megbeszélhetnénk a stratégiát. Egyetértek önnel, ha a kutatást szeretnénk kifejleszteni, és a monitorozást, ha megfelelő időben szeretnénk reagálni, akkor megfelelő költségvetésre is szükség van. Tomás Homiszki meg is próbálta támogatni a költségvetést. Köszönöm, Boni úr, gazdáló Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselő asszonyok és urak, köszönöm Metzola asszonynak és Boni úrnak, amit elmondtak. Először kitérnék Metzola asszony kérdésére. Köszönöm szépen, hogy pozitívnak tartja az ügynökségi munkánkat. Ami a legal high -ok kérdését illeti, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az új pszichoaktív anyagokról szóló munkának ez a része, tehát nem igényel külön munkát. Azaz, az első támogatás, amelyet tagállamoknak nyújtunk, és ilyen tekintetben egyébként a tavalyi évben egy nagyobb beruházást tettünk meg, tehát ezt az Európai Bizottság támogatta, és az Európai Parlament is. Megragadtam a lehetőséget, hogy melegen köszönetet mondjak minden uniós intézménynek, mert egy meghatározott időre jelentősen növelte az ügynökség költségvetését. A bizottság, konkrétan a Digi Home járt el ebben, de önök is. Végezetül pedig, és ez sokszor nem így van, még a tanács is rám bólintott erre. Avramopoulos biztos is mm, nagyon releváns munkát végzett erre vonatkozóan. Most rátérnék Bóni úr kérdésére, hogy mm, azt mondom, hogy meghatározott időre szól, és nem mondja meg struktúrális problémát. Ezzel kapcsolatban még mindjárt mondok valamit. Nézzük a tagállamokat. 20 a hét minden napján napi 24 órában ö, hozzáférhető ez a korai előrejelző rendszer, ez jól működik. Most azon dolgozunk, hogy továbbfejlesszük az adatbázist, de azt is megnézzük, hogy az analitikai munka hogyan fejleszthető tovább. Az információkat minden tagállammal megosztjuk. A kockázati értékelések keretében pedig, mint ahogy elnök asszony is elmondta, az ügynökség nem mindig tudja leírni azt, hogy milyen jó munkát végzett. Néha megvan ennek az oka. A tavalyi évben néhány olyan riasztást adtunk közre, amelyet a tagállamokkal közösen alkottunk meg. De általában véve, és ez jó elv, nem a megfigyelő központnak kell riasztást kiadnia a 28 tagállamnak. néha az a helyzet, hogy az az anyag, amelyre a riasztást kiadjuk, nincs is jelen egy bizonyos tagállamban, ezért nem akarunk pánikot kelteni uniós szerte. Uniós szerte. Több mint 30 riasztást adtunk közre, a tagállami eh, közegészségügyi minisztériumokhoz küldtük ezt, a tagállamok pedig maguk döntenek. Persze minden esetben felhasználják az információt, csak ők döntenek arról, hogy hogyan kommunikáljanak a témában. Ennek kontextusában szeretném hangsúlyozni azt is, hogy folyamatosan monitorozunk, több mint 600 anyagot figyelünk meg. A korai előrejelző rendszer nem csak arról szól, hogy rábukkantunk egy új anyagra, nem, figyeljük azt is, hogy mi zajlik a piacon azokkal az anyagokkal, amelyeket már beazonosítottunk. Eltűntek vajon ezek az anyagok, vagy újra felbukkantak? régi formában, új formában? Ez mind a munkánk részét képezi a korai előrejelző rendszer keretében. Van két új terület, ezekbe beruházásokat eszközöltünk a közelmúltban. Az MPS és a Legal high -ok kapcsán a kezelés a kérdés. Valószínűleg emlékeznek arra, hogy két-három évvel ezelőtt a jelentésünkben már rámutattunk arra, hogy ez a jelenség ismert. De a széleskörű lakosság keretében az MPS használata kockázatos patológiai módon nem könnyen lelhető fel. Ők nem feltétlenül mm, fordulnak segítségért az egészségügyi rendszer keretében ezen a helyzeten kellett változtatnunk, az ezzel kapcsolatos információkat osztjuk meg a tagállamokkal. És van még valami, ahol a jövőben segíthetünk. Be kell azonosítanunk azt, hogy a tagállamok hol tegyenek megelőzési célból meg egy első lépést. Itt szintén a legal high -ok és NPS-ek kérdéséről van szó. Végezetül Boni úr utolsó kérdése a jövőre gondolva, ön említette, én is említettem, most nem fogok panaszkodni a, kolcs- a költségvetésről, de a megközelítésemen nem akarom megváltoztatni. Világos az, és mindannyian tudjuk is, hogy jelenleg nagyon nehéz előre látni azt, hogy a Brexit után mi lesz. Mario Monti nagyon érdekes jelentést írt meg, tavaly decemberben adták ezt közre, 2020-ban lejár a jelenlegi költségvetés, és utána lesz egy kis hézag. Gondolom, hogy nem minden uniós intézmény között osztják ezt el. Lehet, hogy az ügynökségek esetében ez bekövetkezik. Ha csak úgy ugyanazokkal a forrásokkal folytatjuk majd a munkát, akkor lehet, hogy elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor el kell gondolkoznunk azon, hogy ha nem módosítanak a költségvetésen, akkor képesek vagyunk-e végrehajtani a feladatunkat. Köszönöm a kérdését. Ha szeretnének elgondolkozni azon, hogy a mandátumunkon hogyan kell módosítani, akkor azt mondom, hogy a tagállamok és az Európai Uniós intézmények eltérően vélekednek arról, hogy milyen új területeket kellene bevenni a mandátumunkba. Például további függőségi formákról, de én most eh, nem fogok ebbe belemenni. Mi nagyon örülünk annak, hogy konzultálnak velünk, és megadják az információt. Számomra nem az a lényeg, hogy melyik anyag, vagy milyen fajta függőség az, amire összpontosítani kell. Azt kell inkább megbeszélnünk, hogy ha tartalom tekintetében szeretnénk többet megtenni, akkor azt kell megnézzük, hogy a tagállamok hogyan tudnak végrehajtani. Hiszen ez a legnagyobb kihívás a legtöbb uniós szakpolitika esetében. És meg kell néznünk azt is, hogy milyen további eszközöket lehetne biztosítani az ügynökség számára, ahhoz, hogy észszerűen végrehajtassa feladatait. Önszintének kell lennem, engem e- azért vagyok itt. Ha azt kérik tőlem, hogy tegyek többet, de ehhez több pénzt nem kapunk, akkor hát remélem, hogy nem kerül erre sor, de akkor többet kell kérnünk. Ha nincs meg az észszerű költségvetés az új feladatok ellátására, és akkor nem fogjuk tudni azokat a feladatokat végrehajtani. Köszönöm szépen Hozdel úrnak ezeket a válaszokat. Köszönöm szépen az együttműködést és azt is, hogy ilyen aktívan részt vesznek a mai vitában. És most Michael Flaherty-hez fordulnék. Kérem szépen ismertesse a 2017-es év prioritásait és programját. Köszönöm szépen, elnök asszony! Furcsa időket élünk az alapjogi eh, és emberjogi szempontból. A jogok megsértése továbbra is zajlik, nagyon sok kontextusban látjuk ezt. De a jogsértések mellett most már azt is látjuk, hogy azok a rendszerek is sérülnek, amelyek garantálnák a jogok védelmét. Van minőségi bizonyítékunk arra, hogy a tagállami lakosság nagy aránya ö, már nem bízik a jogokban úgy gondolják, hogy az másokat illet meg, nem őket és családtakjaikat. Hát ez az elemzés nem túl eredeti. Beszélünk sokat erről a problémáról, és biztosíthatom önöket arról, hogy az alapjogi ügynökség odafigyel a környezetére, és szeretne is minden egyes alkalommal kommunikálni vele négy módszertani problémával szembesülünk. Ezekről korábban már beszéltem, de továbbra is relevánsak most, hogy 2017-et írjuk. Ezek a kívások a következők. Egyrészt az adatok relevanciájai. Azt kell biztosítanunk, amire szükségük van, és nem azt, amire úgy gondoljuk, amiről úgy gondoljuk, hogy szükségük van. Meg kell hallgatnunk a tagállamokat, a civil társadalmi szervezeteket és más érintett feleket is éppen ezért. Másodszorban probléma az időszerűség. Nem elegendő az, hogy megadjuk azt, amire szükségük van. Akkor kell megadnunk, amikor erre szükség, akkor kell megadnunk, abban a pontban, amikor szükségük van a bizonyítékokat, az adatokat, eredményeket, az elemzési adatokat akkor kell átadnunk, amikor azok az önök számára hasznosak, amikor a szakpolitikát a különböző szabályokat dolgozzák ki. Harmadsorban szigorúak vagyunk, mindig is büszkék voltunk erre, és továbbra is oda fogunk erre figyelni a munkánk során. Ennek két dimenziója van. Az egyik az, hogy a, tudományosan kiváló munkát kell, kifogástalan munkát kell végeznünk, emellett pedig tartanunk kell magunkat a jogokhoz. Hiszen a jogok különböző követelésekkel kapcsolódnak össze. Végül pedig, ami a módszertant illeti, a hatás nagyon fontos. Csak akkor vagyunk jók, hogyha az a munka, amit végzünk, tényleg javít az emberek helyzetén, ott a helyszínen. Úgyhogy mindenről tájékoztatnunk kell, amit teszünk. A 2017-es munkaprogramból négy dolgot emelnék ki, ami különösen fontos. Az első, amiről már volt szó ma délelőtt, nem más, mint az, hogy a migrációs kérdésekkel, a menekültekkel foglalkozzunk. Az ügynökségnél továbbra is odafigyelünk ezekre a területekre 2017-ben, és a továbbiakban is a hotspotokban, az ügynökségekkel, a bizottsággal, a tagállamokkal azon munkálkodunk, hogy az alapjogi problémákra rámutassunk, és megpróbáljuk elkerülni őket több formát alkalmazunk ehhez, képzés, fejlesztés, útmutatások, műveleti, eljárási területek. Aztán több ország elemzésével a menekült és migráns helyzetet követjük nyomon, havonta jelentést készítünk 14 különösen érintett EU tagállamból. Ez ország, ország specifikus adatokat is tartalmaz, és például az egészségügyi kérdésekre is odafigyelünk. Tavaly is foglalkoztunk már ezzel, visszatérünk erre az idén is. Egy harmadik terület, ahol a migrációs válságra próbálunk reagálni az, hogy önöknek részletes jogi elemzést készítünk vélemény formájában, ha kérik, a különböző jogalkotói területeken. Hét véleményt készítettünk tavaly, és a továbbiakban is folytatjuk ezt a migrációs kontextusban, de szélesebb körben is természetesen. Van még két terület a migráció kapcsán, amit meg kellene említenem. Az első talán az, hogy milyen óriási projektekkel foglalkozunk a biometrikus adatok összegyűjtése terén a határon. 2017-ben oda kell figyelnünk persze az alapjogokra is, mert ezek ezt a fontos munkát befolyásolják. Végül pedig egy óriási jelentés jelenik meg márciusban az integrációs tapasztalatokról az EU tagállamok társadalmaiban, különös tekintettel a migránsok integrációjára. Van még egy második nagyon nagy terület a munkánknak, ez a diszkrimináció elleni harc. 2017-ben ez mérföldkő lesz ebből a szempontból, ugyanis nyilvánosságra hozunk olyan adatokat, amely az EU Minds nevet viseli, különböző kisebbségi csoportokkal kapcsolatos tapasztalatainkat tartalmazza ez. Ez nagyon fontos, mert második alkalommal jelenik egy ilyen dokumentum meg, összehasonlító elemzést lehetővé téve különböző csoportok helyzetét illetően. Az első már megjelent a romák helyzetét illetően. Erről beszámolt az ügynökség, és hallották, hogy milyen aggasztónak és egyáltalán nem kielégítőnek tartjuk a helyzetüket. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy továbbra is foglalkozunk a romák helyzetével. 2017-ben a nyár folyamán például megjelenik egy olyan dokumentum is, amely arról szól, hogy milyen muzulmánnak lenni itt Európában. Hogy megértsük ezt hogy ne az anekdótákból éljünk, hanem adatok alapján tudjuk, tudjuk eldönteni azt, hogy milyen muzulmánként élni Európában. Itt Brüsszelben 2017. decemberében egy nagy esemény keretén belül kerül ez nyilvánosságra majd. Végül pedig meg kell említenem még azt is, hogy az antiszemitizmusról is készítünk felmérést 2017-ben, egy újat, majd 2018-ban jelenik ez meg, de a munkát már 2017-ben elkezdjük. A négy terület, amit ki szeretnék emelni, az a biztonság terén jelentkezik. Erről már szóltam, főleg amikor Boni úrnak válaszoltam korábban. De most hadd mondjam azt, hogy az alapjogi ügynökségnél tudjuk, hogy szükség van a biztonságra. Elismerjük, hogy a biztonsághoz az kell, hogy bizony, bizonyos alapjogokat korlátozzuk. A mi szerepünk az, hogy segítsünk önöknek és más jogalkotóknak, hogy akkor, amikor a jogokat korlátozzák, akkor azért alapérveket tisztelt tartanak, a, a joga, jogszerűséget, a szükségszerűséget és az arányosságot. Ez nagyon fontos a mi projektünk szempontjából. Aztán van egy jelentés, az Önök Bizottsága a megfigyelő rendszerek alkalmazásának módjáról az EU államokban. Már született egy dokumentum, egy jogi összehasonlító elemzés a tagállamokból. A második része 2017-ben ennek végrehajtását fogja elemezni megint csak összehasonlító alapon. Aztán a biztonság terén részt veszünk az interoperabilitással foglalkozó ö, magas szintű munkacsoport munkájában, amely az adatokkal foglalkozik. Ebben a kontextusban is hozzá szeretnénk járulni a magas szintű munkacsoport munkájához. Végül pedig egy másik kontextusban már emlegettem azt a projektet, amely a biometrikus adatok gyűjtésével foglalkozik a határokon. Ez megint csak alapvetően fontos a biztonság szempontjából. Azonban az adatgyűjtés módja, az átadása, az interoperabilitás rendkívül fontos. A negyedik és utolsó prioritásunk 2017-ben talán újdonságként éri önöket, ugyanis erősebb, nagyobb hangsúlyt szeretnénk az alapjogok védelmére helyezni Európában. Szilárd hozzájárulás ez ahhoz, hogy a jogok tiszteletbe tartásának mélyítésére van szükség társadalmainkban. Több intelligens kezdeményezés említenék itt meg. Részletekben nem tudok most menni az időhiány miatt, de hadd említsem meg őket. Először is a civil társadalommal való kapcsolatunkat változtatjuk meg, meg reformáljuk azt a teret, amelyben együttműködünk, nem csak azért, hogy jobb kapcsolatunk legyen az információ áramlás keretén belül, hanem azért, hogy a civil társadalmat jobban védhessük, mert egyre inkább fenyegetetnek érzi magát. Másodszorban hasonlóképpen megerősítjük partneri kapcsolatunkat a nemzeti emberjogi testületekkel, egyenjogúsággal foglalkozó szervekkel. Szükségük van erre. Mi is megerősödünk, tehát nekünk is szükségünk van erre. Harmadsorban odafigyelünk az emberjogi karta támogatására. Ötöd sorban egy projektet fogunk kidolgozni, amelynek a címe az Európai Alapjogi Információs Rendszer. Sajnos nem tudok részletekbe bocsátkozni erről. Végül pedig, ami nagyon fontos, 2017-ben indul be az a munka, amelynek keretén belül megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy a jogokról hogy tudunk jobban kommunikálni, hiszen nagy a cinizmus, és nincs csak jó akarat. Jó indulat. Elnök asszony, végezetül hadd zárjam azzal, hogy tizedik évfordulóját ünnepeljük az idén az ügynökségnek. Bár nem ünnepelünk, csak elismerjük azt, hogy létezünk tíz éve. Nem tudunk ünnepelni, mert továbbra is szomorú, nyitott kérdések állnak előttünk, és továbbra is óriások a kihívások. De biztosítani szeretném önöket is ezt a biztos, bizottságot arról, hogy a további tíz év során az ügynökség elkötökélt, hogy egy eh, értelmű irányba haladjon, hogy együttműködjön önökkel, és hogy eh, az értékek Európáját építsük fel, amelyekben mindannyian hiszünk. Köszönöm a figyelmüket. Kedves kollégák, kérem két percben szóljanak csak hozzá, mert kezdünk kicsúszni az időből, posztasszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Egyetértek. Nagyon jó és komoly munkát végeznek. Én is sajnálom, hogy még mindig foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel 2017-ben. Azért akartam kérdezni öntől valamit, mert a romákkal kapcsolatos jelentés döbbenetes számokat tartalmaz minden erőfeszítés ellenére, a nemzeti stratégiák léte ellenére egyre rosszabb a helyzet, rosszabb, mint valaha volt. Ezt hogyan továbbítják a bizottság felé? Mi a helyzet a cigányokkal kapcsolatos munkájukat illetően? Mert úgy tűnik számomra, hogy a a roma kérdés az integrációhoz kapcsolódik, és aztán rátérnék arra, amit még akartam mondani, hogy az antiszemitizmus terén is vannak terveik. Tudom, hogy a zsidó közösség minden szinten integrálódott, és mégis egyre nagyobb az antiszemitizmus. Nem tudom, hogy a roma esetben a nemzeti stratégiák, az integráció, terén mi a probléma. A második kérdésem az, azzal, azért fogalmazódott meg, mert annyi jelentéskészítő vagyok ebben a témában. A tanács nem akar a bűnügyekben együttműködést sem a bíróságok, sem a rendőrség terén. Mik a prioritásaik? Kérem, mondja el, az önök ügynöksége számára milyen fontosságot tulajdonítanak a mandátumban ennek a témának? Köszönöm szépen. Kanicsi asszony. Köszönöm, köszönöm elnök asszony. Köszönet az igazgató úrnak a prioritásokat programismertetéséért az ügynökség tevékenységét illetve jövőre. Ebben az évben én a kiskorúak jogaival foglalkozom, nyilván tudják ezt a kollégák is, ugyanis ez olyan terület, amely továbbra is aggaszt minket, ezért kérem, hogy figyeljenek oda rá, mert nagyon sokszor a kiskorúak nehéz körülmények között élnek, vagy szegénységben, E, és még azért nem minden országban foglalkozik külön e, az ő problémájukkal az igazságszolgáltatás. Aztán ott van a migráns probléma, a, az egyedül utazó a problémája. E, nem akarok mindent itt felsorolni, mert mindannyian ismerjük a problémákat, meg időnk sincs. Ugye a gyerekek végül is nem odaérkeznek, eh, ahova indultak, eh, stb. stb. Tehát kérem, védjük a kiskorúakat, mert az egyik alapjogról van szó, azok az egyik alapjog tisztelet betartásáról. Úgyhogy az ügynökség eh, remélem illusztrálja a programjában is ezt a területet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, köszönöm a beszámolót. Szeretném én is megragadni ezt a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak személyes erőfeszítéseinek. E, és hangsúlyozom, milyen fontos e, az önök munkája. Ami a migránsok jogait e, és azok védelmét illeti, ez nagyon fontos, mert továbbra is ez az egyik legfontosabb problémánk. Igaz ez arra is, hogy a diszkrimináció, a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen fel kell lépni, de ugyanakkor meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az, a jogok védelme és a biztonság között. Továbbra is az önök tapasztalataira számítunk ezeken a területeken. Nagyon sok aspektust emlegethetnék ma, azonban egyet ki kell emelnem a médiák szabadságát a tagállamokban. A tagállamoknak védeniük kell az újságírókat, és nem szabad, hogy féljenek. Tegnap este, és utalok arra, ami tegnap történt Máltában, Máltán, az én hazámban, a kormány befagyasztotta egy újságírónak a bankszámláját, mert kritizálni mert a, a kormányt mielőtt még bármilyen bírósági határozat született volna. Ez a lehetőleg rosszabb megfélemlítési eszköz egy miniszter részéről, akkor, amikor hazám tölti be az EU rotációs elnöki teendőit. Tehát az ügynökség emlékeztetni a tagállamokat kötelezettségeikre, hogy védeniük kell a szabad sajtót. Illetve kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban milyen terveik vannak, hiszen ez alapvetően fontos témának tűnik. Köszönöm. Köszönöm, Roberta Kienga asszony parancsoljon. Köszönöm a szót. Nekem is köszönetet kell mondanom, és meg kell ö, dicsérnem az ügynökség munkáját azért, amit eddig tett, és amit tesz ö, a jövőben is. Úgyhogy minden támogatásunkat megérdemli ö, ebben a munkában. Kezdeném a második ponttal, az igazgató úr beszélt már a különböző csoportok helyzetéről, egyes jelentések kapcsán, a romák, a muzulmánok, a diszkrimináció elleni harc, az antiszemitizmus elleni harc kapcsán. Én egyszerűen csak kérdezni szeretnék valamit, vagy kérést megfogalmazni, miért van az, hogy a fofóbiáról nem beszéltek? Mert tudjuk azt, hogy nagyon sokan, akik ma megérkeznek, a szaharai vidéki Afrikából érkeznek. És védeni kellene az afrikai származásúakat mindenféle diszkrimináció ellen, a rasszizmus ellen, de nem akarnak erről beszélni. Én úgy gondolom, hogy ez olyan terület lenne, amit szintén figyelembe kellene venni. És kérdezem, hogy miért nem foglalkoznak ezzel. A második dolog a központok kérdése. Nem véletlenül beszéltünk arról, hogy nincs egyenjogúság, mert azok az emberek, akik illegális helyzetbe kerülnek, azok voltak, a, vagy azok, akik bizonyos státusszal rendelkeztek, voltak dokumentumaik, de illegális helyzetbe kerülnek sajnálatos módon, több oknál fogva. A gazdasági válság miatt ilyen központokba kerülnek, és onnan utána kitoloncolják őket. Ezen központok esetében nem lehetne integrálni a különböző tagállamokban a migránsokat. Olyan terület ez, amelyel foglalkoznunk kellene, mert azok, akik ilyen központokban élnek, megérdemlik azt, hogy odafigyeljenek rájuk is. Aztán meg kell vizsgálni azt, hogy kinek van joga, kinek nincs joga. Ezt ugye meg kellene vizsgálni a hotspotok és egyebek kapcsán. Aztán már is befejezem az ügynökségnek oda kellene figyelni a szólásszabadságra is, és a véleménynyilvánítás szabadságára. Ott vannak ugye ezek a hamis hírek. Az ügynökség ezt is figyelembe veszi? Mert ugye a, főleg a, az interneten ilyenek jelennek meg. Köszönöm. Thank you very much. Bóni úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem az ügynökséggel kapcsolatban nagyon fontos megérteni azt, hogy teljesen új helyzetben élünk. Nagyon fontos az alapjogok, a demokrácia értékének védelme. A médiák szabadságának, az újságírók szabadságának védelme nyilván a civil társadalomtól is függ. Ez az egyik nagyon fontos terület. Tudom, hogy nem könnyű válaszolni erre, de véleményem szerint az ügynökség munkájának középpontjába kell, hogy álljon új kontextusban. Köszönöm, köszönöm, Kosta úr. Az Európai Unió tagállamai esetében azt látjuk, hogy egyre idősödik a társadalom, nagyon sokan, nagyon idős ember. Az uniós tagállamokban egyre inkább megsérték a nagyon idős személyek jogait. Bár ez nem külön hangsúlyos pont az Európai Uniós szakpolitikákban, azért szeretnék erre utalni. Egyre több a nagyon idős kort megélt ember, az, hogyan veszik figyelembe az ő diszkriminációjukat. Köszönöm szépen. Ezzel a kérdések végére jutottunk. Úgyhogy meg is adom a lehetőséget a válaszra. Kérem, hogy röviden, röviden tegye ezt meg. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nos, először is Pöszt asszony. Igen, nagyon rosszak az adatok a romák helyzetére vonatkozóan. Kérdezett arra vonatkozóan, hogy milyen a kapcsolat a bizottsággal. Nagyon is élénk és jó, szoros az együttműködés, és felhívjuk a figyelmet a roma ellenességre, hiszen ez egy valós jelentés, jelenség. Szerintem nagyon fontos az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet annak érdekében, hogy tovább tudjunk lépni, illetve jobban együtt tudjunk működni a romákkal, fölhatalmazván őket arra, hogy a saját jogaikat követeljék, kérjék, ami pedig a pénzforrásokat illeti, a struktúrás beruházási alapok esetében okosabb felhasználásra lenne lehetőség. Igen, az antiszemitizmus egy olyan istencsapása, amely nem múlik, nem múlik el, továbbra is erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a megfelelő értékeket képviseljük. Ami a több éves keretet illeti, igen, az ügynökség szeretett volna, szerette volna, hogyha több éves munkakeretben benne van a bíró és rendőri együttműködés, azt hiszem, hogy itt a tanácsban akadt el a dolog. Hiányzik, igen, hiszen jobban dolgozhatnánk, jobban szolgálhatnánk önöket, hogyha ez rendelkezésre állna, de hát ez hatáskörünkön kívül van. Továbbra is várjuk önöktől a kéréseket arra vonatkozóan, hogy ezen a területen szolgáltatásokat nyújtsunk, hiszen csak akkor léphetünk fel, ha ilyen jellegű kérések futnak be hozzánk. Kinicsi úr a gyermekek, asszony a gyermekekről beszélt. Igen, szeretném megnyugtatni önt, hogy a gyermekek első számú prioritást jelentenek számunkra. A migrációs válság keretében először is a gyermekekre figyelünk oda. Gondolok itt a hotspotokra, az eurodakra, a Dublini felülvizsgálatra, mindig is a gyermekekre és a gyermekvédelemre összpontosítunk. Ami a gyermekszegénységet illeti, egy jelentés készül majd a következő hónapokban, valószínűleg ősszel, a gyermekszegénységi helyzetről. Ez egy összehasonlító jelentés lesz. A különböző tagállamokban vizsgáljuk a helyzetet. Ez is nagyon jól rámutat arra, hogy a gyermekekre összpontosítunk. Minden képviselőnek köszönöm az ügynökséghez intézett kedves szavait szeretném megnyugtatni önöket, hogy a média szabadság nagyon fontos számunkra, és remélem, hogy ezt sikerült bemutatnom, amikor a munkánkról beszéltem. Egy jelentős anyagot adtunk közre a bizottság média szabadságról szóló kolokviumához hozzájárulva, és itt összevetettük az Európai Uniós tagállamok helyzetét. Szerintem ez is egy nagyon fontos eszköz lehet az önök számára. És itt minden egyes, ebben a kérdésben minden egyes lehetőséget megragadok arra, hogy a média szabadságot kérjem, követeljem, illetve ennek fontosságát megemlítsem, ezt tettem Lengyelországban is. Kienge asszony. Az afrikaiak helyzete Európában. Igen, ez egy nagyon fontos probléma a szubszaharai régiókból érkező köre nagyon is odafigyelünk, és erre vonatkozóan is anyagot adtunk közre. 2017-ben az etnikai profilkészítésre vonatkozó kézikönyvünk új formája kerül majd kiadásra. Nagyon fontos, hogy a rendőr, rendőri erők, a vizsgálók, illetve a civil társadalom megfelelő eszközöket alkalmazon, és elkerüljék azt, ami nem megfelelő. Aztán a fogvatartási központok. Nos, a migrációs kontextusban a fogvatartás egy problematikus opció, és egy túlságosan ö, rosszul használt és túlzottan használt opció. Nem csak a hotspotok esetében okoz ez problémát, hanem odafigyelünk 14 Európai Uniós tagállamba a befogadási körülményekre. Ha megnézzék a honlapunkat, akkor látni fogják, hogy minden hónapban felhívjuk a figyelmet a, a fogvatartás problematikájára, illetve az ezzel kapcsolatos körülményekre. És végül szólásszabadság és ennek fontossága, a hamis hírek szembeni fellépés, Boni úr említette meg ezt is. Igen, ez is nagyon-nagyon fontos probléma. 2017-ben szakértői konzultációt folytatunk arról, hogy mi a probléma a kommunikációval. Tehát nagyon fontos az, hogy megfelelő üzeneteket tolmácsoljunk, hiszen minden tény mellett ott lehet a, annak a ténynek a félreértelmezése, vagy az eltorzítására, eltorzítása. Ezen kívül a civil társadalommal szorosabb együttműködésre van szükség, és őket is meg kell védenünk. És végül Kosztal úr az idősebbek kérdését vetette fel. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy ebben, önt, hogy ebben az évben egy új projektet fogunk indítani az idősek emberi jogaira vonatkozóan, különösen az ápolás, az ellátás intézményes kereteire, tehát ez lesz az első belépésünk erre a területre, de ez egy új hosszú távú kötelezettségvállalás felé tett első lépés. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen aktív jelenlétét ma délelőtt, illetve a prezentációját, a válaszait, és remélem, hogy találkozunk majd a közeljövőben is. Now, colleagues, uh, I will have to jump immediately. Tisztelt kollégák, ugorjunk tovább. 10 perces késésben vagyunk. Az Eurodac uh, fájl következik. De először is elköszönök a vendégünktől. Az Eurodac második felülvizsgálatáról van szó, ez egy csomag, 2016-ban nyújtotta be a bizottság, és tavaly májusban nyújtotta be a bizottság a javaslatot, a jelentéstevő pedig a jelentés tervezetet fogja bemutatni. Makovály asszony, meg is adom a szót azonnal. Thank you, Chair. Um, I will present uh, the main um, aspect. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A jelentés legfontosabb aspektusait szeretném vázolni. I will be quite brief. I also presented it yesterday in the... Röviden fogok beszélni, mert tegnap a frakcióban is bemutattam ezt a témát. Az első gondolat az Eurodac hatáskörének kiterjesztése üdvözlöm ennek a kiterjesztését, ez ugye benne van a bizottsági rendelettervezetben, hiszen ez lehetővé teszi a harmadik országokból származó személyek, illetve hontalanokra vonatkozó adatok összehasonlítását a különböző tagállamok között. A második pont az új lenyomatok, illetve arcképek levétele, szerintem kötelezővé kell tenni a tagállamok, tagállamok számára megfelelő administratív lépéseket, és utolsó mencsvárként a fogvatartást is. Itt a 20-as módosítóra utalnék. A következetesség érdekében van egy horizontális módosítom is, amely a biometrikus adatokra vonatkozik, kiegészítvén az új lenyomatokat és az arcképet. Harmadik megjegyzés. A 14-16 évesek új lenyomatának levétele. Hogy csökkentsük az új lenyomatok levételének korhatárát 14 évről 6 évre ezzel a kiszolgáltatott gyermekek helyzetét tudjuk nyomon követni. A biometrikus adatok levételét a gyermekekre érzékeny módon kell megtenni, a kettes cikkelnek megfelelve. Szeretném egy kicsit megerősíteni ezt a szöveget azzal, hogy a tagállamok megfelelő eljárást hoznak létre, illetve információszolgáltatásra tesznek kötelezettségvállalást, és megfelelően tájékoztatják a gyermekeket. There are amendments 19 and 56. The fourth issue is the recording of... Aztán a személyes adatok nyilvántartása, a negyedik pont. Itt a hiányzó családtagok fölkutatásáról van szó, a nemzetközi védelem kérdéséről. Egy módosítót nyújtottam be, amely a családi kapcsolatokra vonatkozik, Különös tekintettel a kiskorúakra, ez a 25-ös módosító. Az ötös pont, alfanumerikus adatok, A Europol az alfanumerikus adatok a összehasonlítását nem tudja kérni, ez pedig nagy mértékben hátráltatja a vizsgálatokat. az adatokat a belépési országban ö, gyűjtik be, azonban itt erre vonatkozóan módosítókat nyújtottam be annak érdekében, hogy az alfanumerikus adatokra vonatkozóan a harmadik, harmadik cikk értelmében összehasonlítást végezhessenek a tagállamok. És a hatodik kérdés közvetlen és teljes körű hozzáférés a Europol számára a Eurodachoz. A Europol számára biztosított az Eurodachoz való hozzáférést, ezt az előző mandátumban szabályoztuk, azonban itt technikai bökkenők vannak a valóságban, és ezért a Europol nem tud hozzáférni az Eurodac adatokhoz. A Europol erre többször fölhívta a figyelmet. A rendelet szigorú követelményeket támaszt, illetve technikai problémák merülnek be. A 8-as és 22-es cikkre vonatkozóan módosítókat nyújtottam be annak érdekében, hogy egyszerűbben és teljes körben hozzáférjen a Europol a Eurodac adataihoz. Így a megfelelően elláthatja feladatát a Europol meg kell erősíteni az adatvédelmi kitételeket, itt az 51-es módosítóra utalnék. A Europol a legmagasabb adatvédelmi szabványokkal dolgozik az összes ügynökség közül. Hetes pont, EULISA műveleti aspektusok, az tagállamok közötti elektronikus adat továbbítást biztosabb, biztosítani kell, illetve biztonságosabbá kell tenni, ezt szolgálja az EULISA. Itt az operatív működésre utal az 58-as módosító, illetve az EU Liza rendeletre vonatkozik az 59-es módosító, és ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Makovai asszony. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Yes, thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek a kemény munkát. Az árnyék jelentéstevő élésen már kiveséztük ezt a témát, és nagyon örülök annak, hogy végre elindult a munka. A tavaly május óta ez az első eszmecserénk, tehát nagyon fontos, hogy a jelenlegi menekültügyi kérdések égető nyomást helyeznek ránk, tehát működ, dolgoznunk kell. Egyetértek az eurodak jelentősebb szerepet tölthetne be az európai menekültügyi rendszerben, mint ahogy azt most teszi. Tehát ne csak a Dublin rendeletet támogatását szolgálja, és üdvözlöm azt, hogy az Eurodac jogi alapját kiterjesztjük, kibővítsük, és a visszatérítés elősegítésében is szerepet kapjon. Az elmúlt években elég egyértelmű volt az, hogy a, a menekültügyi politikánkban a visszatérítés egy fontos tényező, de eddig nem voltunk ebben elég jók, hogy finoman fogalmazza. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy az Eurodac rendeletet föl tudjuk használni arra, hogy a menekültügyi politikánknak ezen fontos részét javítani tudjunk. Aztán a határ, a korhatár csökkentése a regisztrációt illetően. Tegnap 19 kisiskolással találkoztam, és a Missing Children Europe-al együtt beszéltünk a gyermekek jogairól. Mind a 19 gyermek azt mondta, hogy nagyon-nagyon jó lenne a korhatár csökkentése a nyomon követés érdekében. Nagyon is meggyőztek engem, úgyhogy szeretném ezt a gondolatot fölkarolni. Láttuk, hogy a tavalyi évben hány kíséret nélküli kiskorú érkezett, illetve mi a helyzet a kiskorúakkal általában. Szerintem ez, ez rendkívül fontos, de az is nagyon fontos, hogy gyermekközpontúan járjunk el. Ezen kívül fontos a megfelelő regisztráció, gondolok itt a biometrikus adatokra, a technológia igen előre haladott, és néha az új lenyomat problémát okoz. Szerintem az arckép való kiegészítés nagyon fontos lehet. Meg kell nézni, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Ezen kívül a képmás alapjáni keresést adatbázisban történő keresést is lehetővé kell tenni. Ezt eh, nagyon fontosnak tartom az EULIZA esetében is. És végül a jelentéstevő utolt arra, hogy a rendőri szerveknek az eurodakhoz hozzá kellene férnie. Nos, Mindannyian tudjuk, hogy milyen biztonsági helyzet uralkodik Európában. Azt hiszem, itt a parlament részéről következetesen hangoztattuk azt, hogy a tagállamoknak szorosabban együtt kellene működniük, információcserét eh, kell biztosítaniuk, és eh, a teljes körű lehetőségeket ki kell aknázniuk ezen a területen. Véleményem szerint az eurodakkal nagy mértékben eh, javíthatnánk ezt a potenciált, az információ cserében rejlő potenciált és itt a rendfeltartó szervekre is gondolok, fontos azonban az interoperabilitás. Az előző Eurodac keretében megegyeztünk abban, hogy a Europol hozzáférjen az Eurodachoz, és a Hollandia volt a nemzeti kapcsolattartó, ugye a hágai központ miatt, de valahogy valamiért nem működik. Azért, mert valahogy a, a holland környezet nem felel meg a Europol igen magas követelményeinek vagy szabványainak. Természetesen beszélhetünk még erről, de szerintünk nagyon is helyes lenne az, hogyha Europol megkapná az adatbázishoz való hozzáférést. Tehát a rendelet felülvizsgálata folyamatban van, ennek keretében biztosítanunk kell, hogy a Europol valóban hozzáfér, tehát a gyakorlatban is hozzáfér ehhez az adatbázishoz. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Vorsitzende. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, most már itt van előttünk a tervezet, és igen, egy sor kérdést kell megbeszélnünk egymással, hiszen világos az, hogy az Eurodák rendeletet meg kell változtatni azért, hogy javuljon a munka tekintettel a jelenlegi helyzetre. Véleményem szerint ezt senki nem is vitatja, vitathatja. A frakciónk számára döntő az, hogy amiről beszélünk, és amin módosítunk, az vegye figyelembe azt, hogy az érintettek jogai érintetlenül maradjanak. Mindent tisztáznunk kell azért, hogy a különböző adatvédelmi sztenderdek ne gyengüljenek. Először is valami nagyon alapvetőről szeretnék beszélni, és ezzel kapcsolatban az előadóhoz fordulnék. Az első módosítója valamint a 27-58-59-es módosítások, ő is beszélt ezekről az EULISA kapcsán. Nem vagyok biztos abban, hogy ez a javaslat így megvalósítható, hiszen az előadó azt javasolja, hogy egy átdolgozás esetében, a rendet átdolgozása keretében, tehát egy speciális eljárás keretében módosítsuk az EULISA rendeltet is. Attól függetlenül, hogy tartalmilag mit javasolt, kérdés az, hogy a javasolt jogalkotói eljárás során ezt egyáltalán végre lehet így hajtani. Lehet, hogy a bizottság tudna erről valamit mondani, vagy pedig az előadó. Tartalmi szempontból pedig már említették a tartalmi problémákat. Itt van egyrészt Egyrészt a 14 évről a 6 évre történő korhatár módosítás, a család egyesítésnél a korhatár kérdését még meg kell beszélnünk. Az előadó pontosít, azt mondja, hogy az új lenyomat levétele a gyerek legfőbb érdekét szolgálja számomra ez kiinduló pont, mert az új lenyomatok levételénél jobb tájékoztatásra van szükség, és jobb védelmi záradékokra, garanciákra. Itt az emberi és alapjogok tiszteletben tartása az adott pillanatban garantált kell, hogy legyen. És kifejezetten tiltani kell a testi kényszer alkalmazását az új lenyomat levételénél, a védelemre szoruló sérülékeny személyek és kiskorúak esetében. Az alapjogi ügynökséggel beszéltünk az előbb, és az alapjogi ügynökség képviselője nagyon érdekes álláspontot ismertetett a rendeltervezet kapcsán. Az alapjogi ügynökség támpony, ö, véleménye támpont kell, hogy legyen a számunkra, amikor a bizottsági javaslatot beszéljük meg másodszorban. A bizottság eh, javasolta a hatály kibővítését, Makovei asszony említette, hogy a személykörre, valamint a tárolt adatokra és az adattárolás időtartamára is vonatkozna ez. A lényeg az, hogy ez az egész mennyire arányos az Európai Adatvédelmi Biztosnak van álláspontja erre vonatkozóan, ezt figyelembe kellene venni. Harmadik pont, az Europol kérdése, a néppárti árnyékelőadó az előbb beszélt erről, való igaz, összetett a probléma. A jelenlegi Eurodac rendelet azt mondja ki, hogy az Europol hozzáférhet az Eurodac adatbázisához, de megállapítottuk azt, hogy ez nem volt lehetséges. Erről a kérdésről is beszélnünk kell még, hiszen az Eurodac esetében nagyobb a lehetőség arra, hogy az adott személyt be lehet azonosítani, az különböző szempontokat mérlegelni kell a hit-no-hit eljárásra vonatkozóan. Itt ennyiben is hagyom, és állok elébe az együttműködésnek az árnyék előadóval. Köszönöm. Köszönöm Kaufmann Björk asszony. Köszönöm szépen. Én nagyon bírálnám a bizottsági javaslat irányát. Az előadó javaslata pedig még problémásabbá tette az anyagot néhány ponton. Üdvözlöm azt, hogy a gyerekek jogait erősítjük. Néhány ponton így fogalmazunk, és ez nagyon fontos. Viszont a kor a határ csökkentése nem biztos, hogy a gyerek legfőbb érdekét szolgálja. Ha valós lenne az elkötelezettség a gyerekek felkutatására, hogy gondoskodjunk arról, hogy a biztonságuk a legfontosabb, akkor egy másik javaslatodal kellene előállni, hogy a gyerekek védelmét biztosítsuk. Mindenesetre a gyerekvédelmi szervezetek más véleményen vannak by lowering the age in, in the framework of Eurodac, we don't protect children. Az Eurodac kapcsán viszont a gyerekek jogait nem így védik. A bizottság megfogalmazása és az előadó megfogalmazása is cinikus, és gyanúsítja azokat, akik mozognak országok között, stb. Veszélyben lévő személyekről van szó, nem veszélyes személyekről. Nem támogatjuk a hatály bővítését, az irreguláris migrációra történő kiterjesztésre, valamint arra, hogy az adatokat a visszaküldésre lehessen felhasználni. Ez eh, a célok korlátozásának nem felel meg. Ott van a kilépés belepesi határregisztrációs rendszer, amelyet a bizottság hamarosan eh, létre kíván hozni, ott van a SZISZ rendszer, VISZ rendszer, stb úgyhogy nem itt kellene a hatályon bővíteni. Az a javaslat, hogy az Europol közvetlen hozzáférést kapjon, egy olyan javaslat, amelyet ellenezünk. Alkalmunk van arra, hogy ne adjuk meg a hozzáférést az Európolnak. Az adatok, adattranszfer a visszaküldési célból szerepel a javaslatban. Felsorolják azt is, hogy milyen feltételek ezek. Az nem fordulhat elő, hogy bizonyos harmadik országokban az, már az ország elhagyása is bűncselekménynek minősül, tehát ha hazaküldik őket, akkor kockázatos helyzetbe kerülnek. A szankciókat is módosítaná az előadó, mert a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy további szankciókat vezessenek be. Az egyetlen szankció, mely utolsó eszközként bevethető a fogvatartás. Azért tartják fogva, hogy levegyék az új lenyomatot és az arc képét aránytalan lépés, aránytalan el megfosztani valakit a szabadságától emiatt. Ami pedig a migráció és a terrorizmus közötti kapcsolatot illeti, az ezzel kapcsolatos anyagrész probléma. Az, hogy valaki átlépi a határt, még nem jelenti azt, hogy gyanussá válik terrorizmus szempontjából. Főleg Magyarországon látjuk, láttuk ezt. Valakit elítéltek terrorista bűncselekmény miatt, akkor, amikor tulajdonképpen kövekkel dobálozott. Úgyhogy ingoványos tarajra tévedtünk, semmi olyat ne vegyünk be a szövegbe, ami ebbe az irányba mehet el politikai szempontból. Tehát a, a bizottsági javaslattal kapcsolatban is, és az előadó javaslatával kapcsolatban is azt mondom, hogy az Eurodák adatbázis, melynek védenie kell a menekülteket. Nem ö, gyanúsíthatja őket. Sargentini asszony, köszönöm szépen, ami a zöldeket illeti. Az Európai Bizottság Eurodac mod, rendelet módosítása problémát jelent, és az előadó anyaga is. Az e- Eurodac eszköz ahhoz, hogy megoldjuk a problémákat, és ezt értjük. A legutóbbi alkalommal Elégedettek voltunk azzal, hogy az eszközt a rendészeti szervekre is kiterjesztettük, viszont az ennél szélesebb körű hozzáférést nem támogatjuk. Az Europol az Eurodakot kérné, ez az Eurodákhoz kérelme fordulna, és akkor továbbra is az Eurodák lenne a felelős, de az Eurodák egy elsődleges eszköz, úgy tűnik, hogy az Eurodák elsődleges célja rendészeti cél lenne, holott ez nem így van. Ami pedig a gyerekeket illeti, Európában az eltűnt gyerekek komoly problémát jelentenek. Valaki a frontex vagy az Európoltól mondott valamit arról, hogy tízezer gyerek eltűnt. de ténylegesen kitől származnak ezek az adatok. Mi kértük is a szerveket, hogy támasszák alá bizonyítékkal ezeket az adatokat. A befogadó központokból eltűntek ezek a gyerekek, de nem ténylegesen. Very difficult to... Ö, olyan értelemben, hogy a családból tűnt el sokszor azt látjuk, hogy a gyerekek valamilyen másodlagos áromlatban bukkannak fel. Ezt nem kellene megváltoztatni az adatbázisban. Makovei asszony a hontalanokat is bevette a módosítások közé. Érdekelne a véleménye. Itt a hazatérési, visszaküldési politikáról beszélünk de a hontalan személyeket hová kellene visszaküldeni a véleménye szerint? Hol is van az hontalanok hazája? Nem vagyok elégedett ezzel a megfogalmazással. Nem irreguláris, illegális személyről van szó, hanem arról van szó, hogy az adott személy állampolgárságát nem ismerik el, vagy nincs is. Az eurodakot a visszaküldésre használni probléma a visszaküldéssel a probléma nem az, hogy nincs meg az adatbázis, hogy ezt megtámogassuk. A leszepászéval kapcsolatban néhány hónappal ezelőtt ugyanezekről a dolgokról vitatkoztunk. Valaki azt mondta, hogyha valakinek nincs útlevele, akkor ez problémát jelent a visszaküldés szempontjából. Nem. Itt a probléma az, hogy a harmadik országok nem hajlandóak visszavenni az állampolgáraikat és ezt nem tudjuk megoldani adatbázissal. Persze foglalkoznunk kell ezzel, a menekültügy és a visszaküldés összekapcsolódnak, de nem így kell eljárni. Új lenyomat. Nagyon sok megérzésem van még, de most ennyiben fogom hagyni. A hajókon, hajók fedélzetén történő új lenyomattal kapcsolatban két helyen vannak. Nem könnyű a helyzet, valakit kimentenek, hajóra kerül, az nem a megfelelő pillanat arra, hogy ész, józanul döntsön valaki, és a járőr személyzete pedig nem a megfelelő személy arra, hogy elkezdje levenni az új lenyomatokat. Ezt tényleg nem kellene így végrehajtani. Az emberi jogokat hogyan is tartjuk tiszteletben egy ilyen javaslattal, gyors, precíz menekültügyi eljárásokat szeretnénk, de nagyon aggódom amiatt, hogy az illegális migránsok visszaküldésének az irányában mozdulunk el, akkor is, ha nem biztos, hogy menekültekről van szó a kiinduláskor. Kinicsi asszony. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a kollégáknak, Makovai kolléganőnek és mindenkinek, akik árnyék jelentős készítőként ezzel a témával foglalkoztak, amely rendkívül fontos. Szeretném elmondani, hogy ez nagyon összetett terület, és visszatérnék a kiskorúak problémára, Kaufmann kollégával értek ebben egyet. Tényleg az a szellem, amelyben az életkort levittük hat évre a biometrikus adatok levétele érdekében. Tényleg a kiskorúak védelme miatt történt, ahhoz, hogy védeni tudjuk őket, nyilván azonosítani kell őket. Viszont mindazonáltal ehhez bizonyos garanciákra is van szükség, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a kiskorúak szempontjából, hiszen oly sokan vannak. Ne legyen traumatizáló, agresszív az eljárás, legyenek olyan szakemberek, akik garantálják, hogy a kiskorúakat megfelelő módon tájékoztatják is. Nagyon összetett téma ez, nagyon sokan vitatkoznak róla a szakértők, a társadalom, nem szabad alábecsülni ezt, de ugye kiskorúakat mindenképpen védeni kell. Ehhez garanciákra van szükség, Nyilván lesz még majd más alkalom is, mint ahogy az összes többi témával kapcsolatban, hogy még egyszer részletesebben megbeszéljük ezt. Köszönöm szépen, Wimberg asszony. Tack för ordförande och ett stort tack till... Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak és a munkát. Véleményem szerint ez egy nagyon jó tervezet. Volt néhány, vagy van még néhány kérdésünk, de általában véve maga az anyag jó. Nagyon fontos az, hogy az Europol és az Eurodac hozzáférjenek egymás adatbázisaihoz, hiszen itt bűncselekmények elleni küzdelemről van szó, olyan személyekről, akik illegálisan tartózkodnak tagállamaikban. Tudnunk kell beazonosítani őket, mégpedig megfelelő módon. Együtt kell működnünk, és ezt az együttműködést meg kell könnyíteni. Szeretném elmondani azt is, hogy a rendészet esetében nagyon nehéz az elkövetőket felderíteni, 28 tagállamban mozoghatnak ezek. Ha most a korhatár 14-ről 6-ra csökkentjük, véleményem szerint nagyon jó ötlet. Semmi furcsa nincs abban sem, hogy a gyerekek új lenyomatát levedjük. Egyáltalán semmi sem furcsa. Ne legyen gond, Ami pedig a hontalanokat illeti, igen, vannak hontalanok. A kérdés az, hogy hogyan kerültek ilyen helyzetbe, hogy végül hontalanok lettek. Le, Svédországban például néhányan egész egyszerűen megváltak útlevelektől, és így nagyon nehéz beazonosítani azt, ha valaki megvál az útlevelétől, eldobja azt, nagyon nehéz beazonosítani az állampolgárságát. Afganisztán és Irán esetében ez nagyon komoly probléma, és nagyon komoly visszaküldeni őket, nagyon nehéz visszaküldeni őket. Minden esetre a tervezettel kapcsolatban állok elébb az együttműködésnek. Köszönöm, most akkor a bizottsághoz fordulok, és kérem szépen röviden. Good morning. Jó napot kívánok! Anna Strilla vagyok a menekültügyi egységnél dolgozom a Digi Home-ban. Először üdvözlöm a tervezetet. A módosításokat jól átgondolták. Egy dolgot szeretnék kiemelni. Azok a módosítások, amelyek megjelennek a szövegben az e, e, Európol, Eurodakhoz történő hozzáférésére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy mi magunk is e, gondolkozunk ezeken a módosításokon, és odafigyelünk a biztonsági megfontolásokra is, illetve nem felejtjük el azt sem, hogy a tanács az általános megközelítésében mit mondott arról, hogy egyszerűsíteni kell és szélesebb körülvé kell tenni a hozzáférést a nemzeti rendészeti hatóságok esetében, hogy ők hozzáférhessenek az adatbázishoz. És azt hiszem, hogy ennyiben is hagyom. Köszönöm. And, És akkor Makové asszony, tessék. Uh, <clears throat> thank you very much. Köszönöm szépen a kollégáimnak állok elébe az együttműködésnek, és biztos vagyok abban, hogy majd sikerülhet megegyeznünk úgy, hogy mindenki boldog legyen és elégedett. Röviden megpróbálok válaszolni. Kafmászony, az Eulizáról kérdezed. Általában véve annyit tudok elmondani erről, hogy a javasolt módosítások operatív okok miatt szerepelnek a szövegben, azt követően, hogy konzultáltam a bizottsággal és az EULIZával is. Továbbá Ha erről további részleteket szeretne, akkor üljünk össze, találkozzunk, és akkor további részleteket fogok erről megalkotni. Néhányan vitatták azt, hogy menekültügy marad, vagy azt mondták, hogy menekültügy marad a, továbbra is a hatály alatt. A uh, database for law enforcement. Now, the main purpose uh, will remain the... A fő hatály továbbra is a menekültügy marad. The hierarchy of hits and the hierarchy of hits proves that it is a... a hitek hierarchiája mutatja, hogy itt egy menekültügyi eszközről van szó, ami pedig a hontalanokat illeti. Kérdeznék valamit magamtól és a kollégáktól, mit teszünk akkor, ha egy emberbe botlunk az utcán, aki semmiféle dokumentummal nem rendelkezik, nincs nála semmi. Mit teszünk? Ha ő azt mondja, hogy hontalan, akkor mit csinálunk? Csak ott hagyjuk így az utcán? Hát igen. Igen. Attól még gondol, gondoskodnunk kell róluk is. So, uh, I think basically, basically this is... Alapvetően ezek a dolgok, amiket mondani szerettem volna, és ami az Európolt illeti, nem helyes azt mondani, hogy az eurodak hozzáférését kiterjesztjük, pedig van neki, és a legutóbbi ciklusban született megállapodás a mandátumról, Úgyhogy nem lenne erkölcsileg helyes, hogyha valakit, valamit, amit már egyszer elfogadtunk, meg akarunk változtatni, ha nem tetszik nekünk itt a hat, hatos csomag változásában. But in reality, uh, Eurodac, uh, Europol cannot have access. So we don't enlarge uh, the access of Europol to Eurodac. We just... Tehát nem lehet kiterjeszteni, mert már mondtunk ilyesmit, és ha a nemzeti megoldásokat keressük, akkor Hollandiában vagy Hágában kell a rendőrségen információt ö, ö, megosztani, de vannak titkos jellegű információk, amiket nem lehet megosztani. Ezért van az, hogy a jurodakhoz közvetlen hozzáférést kérünk, mert egyébként a titkos információt nem lehet megosztani senkivel. Ezért nem lehet a nemzeti elgódásokat ne választani. Ennyit szerettem volna mondani, és majd folytatjuk az árnyok jelentés készítőkkel, hogyha valakit érint a kérdés. Köszönöm, Makovei asszony február 28-a a módosítók beadásának határideje, és a titkosság arról értesített, hogy itt átdolgozásról van szó. Az új 104-es szabály értelmében, hogyha a bizottság javaslat nagy részére vonatkozik, csak nagyon nyomós okoknál fogva lehet eszközölni, hogyha szakmai jellegűek, de meg kell tartani a javaslat belső jogi logikáját. Az új szabályoknak megfelelően tehát az elnök feladata, hogy a módosítókat megvizsgálja a kritériumok alapján, hogy a 143-as szabály alól lehet-e mentesíteni őket. Az elnöknek kell döntenie, hogy a módosítók befogadhatók-e a kodifikált részhez Erről kellett tájékoztatnom mindenkit, tehát február 28-a a módosítók vádásának határideje. Nagyon gyorsan beszeretném időben fejezni, mert nagyon rövid lesz a határidő. As, um, examination of a corrigendum on the Diaz de Mera report. Diaz de Mera jelentés következik. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása, felfüggesztési mechanizmus. Emlékeznek rá, hogy a trialógusban megállapodás született ebben a témában az év végén, és decemberben került a plenáris elé szavazás ö, volt. A jogász nyelvészeknek nem volt idejük ö, ö, a szöveget előzetesen megvizsgálni, és ezt a ton megszervezett szavazás után tették. Nyelvi és szakmai módosításokra is szükség volt, mivel Diaz de Mera most nincs jelen, felolvasom az üzenetét. A javítás nem igazán tett jót a munkának, mert decemberben megszavaztuk. Nyomon követem a jogásznyelvészek munkáját, szakmai és nyelvi módosítások voltak, csak ezek ö, ö, politikai módosítás nem született. Javaslom, hogy támogassuk a változtatást, és a ö, jogásznyelvészek munkáját is. Ez volt az előadó a Diaz de Mera úr üzenete, úgyhogy ha nincsen ö, ellenvetés, jóvá hagyjuk a korrigendumot, és a 230, az, e- az EP eljárási szabályzat a 230. cikkének harmadik bekezdése szerint elfogadjuk jövő héten a plenárison. Köszönöm, jó